Kezdjük meg a délutáni ülést. A délutáni ülésünkön elsősorban az Európai Uniós programok észak-írországi programokkal fogunk foglalkozni, valamint egy specifikus konkrét programmal is, amelyben az EU részt vesz. Ez a Nemzetközi Írországért Alap. Több előadót fogunk meghallgatni, azokat, akik ezeket a programokat végrehajtják. Pet Colgannel kezdjük, ő a Speciális Európai Uniós Programok Szervének ügyvezető igazgatója. Ez az a szervezet, amely magukat a programokat kezelik az Európai Regionális Politika keretei között. Valamint Denis Rúnit is meg fogjuk hallgatni, ő éveken keresztül az Írországért Nemzetközi Alapelnöke volt, vagy elnöke. Nagy figyelmel fogjuk meghallgatni önöket. Kérem, kezdje meg, aki gondolja. Pet, öné a szó. That it? Now, can you hear me? Okay. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony nem idegen önök előtt az Észak-Írországi békeprogram és béke folyamat. Nagyon szorosan bevonták a szakbizottságot ebbe a munkába, és több alkalommal volt találkozunk a képviselőkkel, közvetlenül fizet, figyelik a munkánkat. Köszönöm, hogy megjelenhetek önök előtt, és beszámolhatok a munkánkról röviden. Én vagyok a vezetője egy Special EU Programs Body nevű szervezetnek, ennek a felállítása egy jó pénteki vagy belfasti megállapodás alapján történt 98-ban, közvetlenül a tűzszünetet követően a brit és ír kormány állította fel. És a hat végrehajtó szervezet egyike vagyunk, amely az együttműködési tevékenységekkel foglalkozik határon átnyúló módon, Írország és Észak-Írország között. Különösen felelősünk az Interreg és a Peace EU alapokért. Jó, hogy újra megjelenhetünk a parlament előtt, mert az egyik hazája ennek a békeprogramoknak. 95-ben egy akkori három észak-írországi képviselő és az Európai Bizottság közös kezdeményezése alapján állt össze az első szervezet, az első békeprogram. Úgy gondolom, hogy nagyon helyes, hogy most beszámoljunk, és köszöntet mondjunk a parlamentnek azért a munkáért és azért a szerepért, amelyet az észak-írországi béke folyamatban játszott. A bizottság részéről készült jelentés is erről a témáról, és ez kiegészítette azt a munkát, amit az Euró EGSB végzett a békeprogrammal kapcsolatban. Mindkét jelentés nagyon pozitívan szól, és nagyon értékeli azt, amit a békeprogramok elértek ebben az időben. Röviden a korai időszakról szeretnék beszámolni. Ahogy mondtam, egy európai parlamenti és bizottsági közös kezdeményezés volt ez 95-ben, ez az első jelentős Peace program, békeprogram. Akkor az volt a feladat, hogy az azonnali konfliktus kezeléssel foglalkozzunk észak Írországban és a határos országokban. Sok nehézséggel kellett foglalkozni. Egyrészt egy jelentős béke folyamat indult a két kormány részéről, illetve az érdekelt felek részéről Északországban és Írországban, de a békeprogramok az emberek béke folyamatát próbálták támogatni. A helyszíni béke folyamat, az utcai béke folyamat sok több száz, több száz ezer embert vontak be békével kapcsolatos tevékenységekbe. A második program 2000-ben kezdődött, az elért első programát elért eredményekre épített. Most pedig már a harmadik program idejét éljük. Ennek a célja, hogy építkezzünk az elért eredményekre, de a még mindig jelentős bizalmi kérdésekkel foglalkozunk, és kapcsolati kérdésekre a észak közösségek között. Mit hozhat a jövő? Továbbra is folytatni kívánjuk ezt a munkát. El kell, hogy mondjam, hogy a nagyon nehéz korai időszakról most már átléptünk egy még mindig nehéz témák kezelésére, nehéz, nehéz folyamatra, vagyis a bizalomépítésre Észak-Írországban. De sok mindent elértünk már, de természetesen még nagyon sok feladat áll előttünk. Ha megnézzük a térképet, látjuk azokat a területeket, amelyeket mi lefedünk. A kék terület Észak-Írország, a piros az a hat határos megye Írország ír köztársaság részéről. Összesen a terület lakossága 1,6 millió Északországban, 600 ezer ember a szomszédos országok vagy megyék részéről. És ahogy mondtam, a békeprogramok az évek során jelentős részévé váltak a béke folyamatnak, és ezt én az emberek béke folyamatának hívnám. Sok projekt, 15 ezer projekt volt az első programban, 7 ezer projektet finanszírozott a kettes program, 995 millió eurós összegben, és a jelenlegi az kisebb, de koncentráltabb stratégiai jellegű program, és amíg mindig nehéz és fennálló kérdésekkel fog foglalkozni egy konfliktusból kiemelkedő területen. Ez a táblázat azt mutatja be, hogy milyen a mértéke, milyen a hatája, és milyen eredményeket tud elérni ez a program. Maga a PISZ 2, a 2-es program több mint 868 ezer egyént vont be a programokba több, 161 ezernél is több személy ezek közül határon átnyúló tevékenységekben vett részt. Hogyha ismerik Észak-Írországot, ha ismerik a történetét, akkor maguk ezek az adatok is mutatják, hogy mennyire jelentős a milyen sok ember sikerült bevonni ilyen tevékenységekbe. Ez nem lett volna lehetső, lehető a békeprogramok beavatkozása nélkül jelentést, további ösztönzőt adtak, és gyakorlatilag járultak hozzá a békefolyamathoz a területen. Több tíz, több százezer ember számára segítette, hogy újra megtalálják a helyüket, és az új gazdasági lehetőségeket ki tudják használni. Jelenlegi helyzet a hármas békeprogramban Négy pillére nyugszik ez a program. Az első a helyi közösségekre koncentrál. A program finanszírozásának az egy harmadát fordítjuk erre. A helyi választott képviselőket célozza ez meg az egyes közösségekben, akiknek a felelőssége a többéves tervek kidolgozása, közösségi tervezés, a közösségek jóléte érdekében és pozitív kapcsolatok kiépítése a céljuk a helyi szinten a közösségek között ez a jelenlegi programban már nagyon sikeres. Tehát ezek a helyi hatóságok saját keretek között dolgoznak, klaszterekben, különféle helyi hatóságokkal, és szakpolitikák között, illetve határon átnyúló módon dolgoznak. Második pillér, az áldozatokkal és az áldozatok családjaival, a konfliktusos időszak túlélőivel foglalkozik, jelentős összeget szánunk az ő támogatásokra is. Harmadik pillér, ez egy gyakorlati beavatkozási lehetőség projektek számára, közös területek kialakítására, olyan területeken, ahol korábban még nem érezték az emberek biztonságban magukat, és itt új közösségi területeket alakítunk ki. Negyedik, kapacitásépítés a közös jövő érdekében. És ebben a pillérben, a jelenlegi programban a tapasztalatokat próbáljuk megosztani más európai régiókkal. Most már jelentős a tapasztalatunk az évek folyamán a témák kezelésével, és nagyon gyakorlatilag például Ciprus, Baszk területek, a Balkán területekről is jelentős érdeklődés van a balti országok részéről, és egy sor békeépítő intézménnyel állunk kapcsolatban Európában, akik szeretnének tanulni a békeprogramok tapasztalatából, és megvizsgálni, hogy ők hogyan tudnák ezeket a modelleket alkalmazni, használni más régiókban. Ha megnézzük kicsit a gyakorlatias oldaláról a jelenlegi program eredményeit 2007 óta, a folyamat során a helyi vállalás, a nagyszámú résztvevő jellemzi ezeket a programokat. Ezekben a tevékenységekben nagyon nehéz és komplex problémákkal foglalkozunk. Szektaszellem, rasszizmus, amik jelentős, fontos jelenségek voltak a helyi közösségek számára. Továbbra is foglalkozunk határon átnyúló lehetőségekkel, és továbbra is foglalkozunk azon emberek igényeivel, akiknek segítségre, támogatásra van szükség a családon belül, azért, hogy a traumát fel tudják dolgozni és akik csak most tudnak egyáltalán beszélni a tapasztalataikról, és próbálunk nekik segíteni ezek feldolgozásában. Ha lett volna lehetőségem rá, akkor elhoztam volna a helyi projektek képviselőit, de ez nem volt lehetőség, mert nem volt nincs elég időnk. De azért szeretnék eh, rámutatni, hogy milyen gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk. Ezen a képen látnak egy hatalmas, magas falat, ez az egyike annak a sok falnak, ami mindig fönnáll, mindig áll Belfastban és sok észak-írországi közösségben. Ezeket békefalaknak próbáljuk átalakítani, grafitikkel, képekkel, akár provokatív módon is. Az utóbbi években nagyon sok munkát végeztünk a közösségekkel mindkét oldalán a falaknak, hogy bizalmat építsünk, hogy segítsük őket, hogy egymással közös tevékenységekbe kezdjenek, és lassan, fokozatosan le lehessen építeni a fizikai és a pszichikai vagy metaforikus falakat is, amelyek még mindig léteznek és erősek. Fiatalokkal is nagyon sok munkát végeztünk. Ezen a dián egy projekt bemutatását látják. 5 és 25 év közötti fiatalokkal foglalkozunk, segítjük őket hogy feldolgozzák az örökségüket, a traumákat, amik a területi helyzetből alakultak ki, és a konfliktus kezelni tudják. Természetesen ezek a fiatalok jelentik a legnagyobb kihívást a jövő számára. A jövő felé nézünk, úgyhogy úgy gondolom, hogy a fiatalokkal kell sokat foglalkoznunk, az ő specifikus igényeiket kell kielégítenünk. Ezen a dián egy híd fotóját mutatom, a program segítségével épült egy folyó fölött, London Derryben, a város két részét köti össze, amelyeket korábban nem csak a folyó választott el, hanem egy hosszú történet, hosszú kultúra és hosszú hagyományok. A híd összeköti a város két oldalát, a város központját egy régi épület sorral. Ezeket az épületeket katonai raktárként használta a brit katonaság London Derryben korában. A megnyitása a hídnak, vagy a felavátása a hídnak most június 25-én szombaton lesz. Ez egy nagyon erős fizikai szimbóluma mindannak, amit a békeprogram elért a világnak ezen a részén, és úgy gondolom, hogy nagyon jó példája annak, hogy mire is voltunk képesek ez egy másik példa, egy sporttal kapcsolatos projekt, amelynek a célja, hogy ösztönözzük a családokat, hogy újra menjenek el a sporteseményekre, harcoljunk a rasszizmus, a szektaszellem ellen, mert ezek sokszor megjelennek a sporteseményeken. Továbbá dolgozunk a helyi lakossági közösségekkel is. Ezen a dián egy olyan projektre látunk példát, amely azt mutatja, hogy az integrált lakhatást próbáljuk támogatni. Magas falak választották el korábban a közösségeket, sokszor zárt közösségeket alakítottak ki. A célunk az, hogy bontsák le a falakat, az akadályokat, bízzanak egymásban az emberek, tanuljanak meg együtt élni. Ehhez nagyon sok helyszíni munkát kell végezni ezekkel az emberekkel. Ez a munka továbbra is folyik. Köszönet az alapoknak a PEACE program keretei között. A példák arra vonatkozóan, hogy mit is csinálunk ma, ezek voltak a példák a jelenről. Ha megnézzük a jövőt, a munka nem zárult le, nem foglalkozhatnak mélyen gyökerező konfliktus programokkal, problémákkal, mint amit mi megéltünk Észak-Írországban és Írországban. Nem lehet néhány rövid programidőszakkal ezt megoldani a hidakat felépítettük, újraépítjük ezeket a hidakat, megnyitottuk a határt, de az emberek szelleme, az e- kapcsolat a közösségek között még mindig kihívást jelentenek számunkra. A tegnapi északirországi hírekből is láthatták, hogy még mindig problémák vannak a közösségek közti konfliktusok miatt hallhatták olyan diszidens paramilitáris csoportokról, amelyek még mindig fenyegetés jelentenek a helyszínen. Úgyhogy még mindig sok munka áll előttünk. Úgy gondolom, hogy látni fogják, hogy a két tagállam, Britán- Nagy-Britannia és Írország elfogadják, hogy még mindig lehetőség van számunkra, hogy a munkát folytassuk a békeprogram keretei között. Én úgy gondolom, hogy a közösségekkel továbbra is együtt tudunk dolgozni, építeni tudjuk a bizalmat a közösségek között. A békeprogramok véleményem szerint különösen kell, hogy foglalkozzon a helyi fiatalok igényeivel, az, számunk, az előttük álló lehetőségekkel. A jövőt kell építeni, meg kell nézni, milyen lehetőségeink vannak, és ez nagyon fontos, pontosan a mélységes pénzügyi válság utáni időszakban, hiszen nagyon sok ember elvesztette a helyben, a helyi lakosok elvesztették a bizalmukat. A békeprogram helyi, de nemzetközi szinten is kell, hogy dolgozzon. A jövőbeni programok keretei között továbbra is megkívánjuk osztani a tapasztalatunkat, esetleg egy struktúráltabb és mélyebb módon más európai régiókkal, és itt Konkrétan gondolok a Balkán területekre és az új tagállamokra, valamint olyan régiókra, ahol még mindig nagy problémák vannak a helyszínen. Észak-Írországban és Írországban olyan lehetőségeket láthatnak, hogy a strukturális alapokat hogyan lehet felhasználni, és úgy, hogy foglalkozunk a, ténylegesen a nehézségekkel, a problémákkal, egy konfliktus kezeléssel. Köszönöm szépen a figyelmüket, és köszönet az Európai Parlamentnek és a bizottságnak a támogatásért, amit több év óta kapunk a békeprogramon keretek között, és továbbra is együtt kívánunk dolgozni önökkel ezeken a témákon. Thank you. Köszönöm szépen. Hát, most pedig Denis Runit fogjuk meghallgatni, az Írországért Nemzetközi Alapelnökét. Continued support for the uh, International Fund for Ireland továbbra is ö, köszönjük a, mi is köszönjük a támogatást. A támogatás nélkül mi sem jutottunk volna oda, ahol vagyunk. Különösen az önök bizottságának ö, és annak az alapnak, amelyet sok képviselő támogatott Írországban önök közül is most. Három dologról szeretném önöket tájékoztatni. Először is az alap 25 éves működésének eredményeiről, másodszorban a jelenlegi stratégiáinkról szólnék, és harmadsorban pedig a jövőre vonatkozó terveinkről beszélnék. Kezdjük az elején. A 86-os egyezmény alapján, amely egy nagyon egyedi, sajátos egyezmény volt és sajátos szervezetet hozott létre, egy nemzetközi ö, tanácsot, ö, irányító testületet, amelynek az észak-írországiak is tagjai voltak, és öt nemzetközi donorunk volt, ezek közül az EU volt a legnagyobb, az USA következett utána az alap, pénzeit ők hozták össze. Gazdasági fejlesztésre és a béke megteremtésére, megbékélésre helyeztük a hangsúlyt és úgy érzem, hogy sok sikert értünk el ezeken a területeken. 2005-ben a két Írország megváltozott körülményeihez alakítottuk a programot, és a gazdasági körülmények, megváltozott gazdasági körülményekhez, és a békes stratégia érdekében az alapot úgy fejlesztettük tovább, hogy oktatási, ifjúsági programokat is finanszírozzon, és a fenntartható esélyteremtés projektjeinek a szolgálataiba állítottuk. Ez a fajta integráció, a megbékélés, a béke és a gazdasági célok kiegyeztetése korábban nem volt jellemző. Ahogy Pet már elmondta, tapasztalatainkat más konfliktusos térségekkel is megosztottuk Európán belül, és kaptunk is feedbacket, amely nem jelentéktelen. Két példát, három példát szeretnék adni arra, hogy milyen oktatás, ifjúsági és lakásprogramjaink voltak az oktatási területen belül ezek az iskolák jelenleg Írországban, és Írországban 90%-ban szegregáltak, nekünk azonban sikerült néhány közös identitást promováló iskolát támogatnunk. Az első célja az volt ennek a programnak, hogy megtanítsa a gyerekeket a különbségek tiszteletére, már gyerekkoruktól kezdve, fiatalkoruktól kezdve, már no, gyakorlatilag óvodában ezt tanítják nekik, hiszen otthonról sok egyéb rossz üzenetet kapnak ezek a gyerekek. Aztán különleges iskolákat hoztunk létre, és igyekeztünk más korábban és már részt nem vevő iskolákat is bevonni ebbe a hálózatba, ahol ez volt a nevelési fő vonal, ezek nagyon sikeresen működő iskolák, 60 ilyen van, 100 tanár és 2500 diák ö, dolgozik ezekben és jár ezekbe, és így teljesen ö, hát pionír munkát végeztünk, nagy lelkesedéssel. Most rátérnék az ifjúsági programokra és arra, hogy az alapot hogyan használtuk fel ifjúsági programok támogatására kezdettől fogva. Röviden beszélnék a LED programról, amely a Learning and Educating szavakat rövidíti, vagyis a tanulás és nevelés oktatás aspektusait. Északír és ír fiatalok jöttek össze különböző settingekben, ahol egymás különbségeit ismerték föl, tanulták meg respektálni. 14-16 évesekről volt szó, ifjúsági táborokban és délutáni napközikben találkoztak egymással, aktív megbékélési programokban vettek részt. Mintegy 900 ilyen diákunk volt már, tehát nagyon jól működő, hasznos programról van szó. A harmadik pillére a tevékenységünknek a lakás támogatási, illetve hát a közös e, régióban vagy területeken, negyedekben való lakás ösztönzése, az úgynevezett Shared Neighborhood projekt, ahol családokat arra ösztönzünk és segítjük őket arra, hogy hiába különböző háttérrel rendelkeznek, jobban integrálódjanak, találkozzanak egymással, megbarátkozzanak egymással, és közösen döntsenek arról, hogy mi a legjobb a saját közösségük számára. 60 ezer embert érintett már ez a program, és ezt próbáljuk kibővíteni jelenleg is. Nagyon kevés példáról tudtam csak itt beszámolni, de talán látták ezt a három pillért, az oktatási, ifjúsági és a közös negyedek kialakítására irányuló programjainkat. Ezeket, ezt a munkát szerintem folytatni kell, és a finanszírozásért, a támogatásért nagyon hálásak vagyunk. Nos, a jövőről is szólnék néhány szót. 2008-ban Összefoglaltuk tevékenységünket egy jelentésben, a meglévő programjainkat pedig 2013. december 1 elterveztük. Miután a 25 év, eltelt 25 év eredményeit összefoglaltuk, és láttuk, hogy az Unió nagyon sokat segített minket ebben, azt is láttuk, hogy még nagyon sok tennivaló van még. A szegregáció továbbra is élő jelenség, a béke folyamat hoz ennek visszaszorítására van szükség, és sokan kimaradtak még a béke folyamatból, van, aki vesztesnek érzi magát, őket nehéz elérni. 2010-ben ö, új típusú, célzottabb programot fogalmaztunk meg, a kifejezetten nehezen elérhető közösségek megcélozásának igényével, és négy fő pillére építjük ezt a programot, a különösen aktív és különösen a béke ellenes erők megszélzása érdekében. Ö, 25 ezer ember lakik most ugye shared community-ben, shared neighborhood-on, és ezek, ezen embereknek a gyerekei is ö, folyamatosan kivannak téve a szegregáció hatásainak. Ö, mutatja a térkép azt, hogy 70-es évek, 70 és a mai nap között milyen különbség alakult már ki, mennyire egyértelmű az elkülönülés. Tavalyak ezek a fotók, tehát az erőszak továbbra sem szűnt meg teljesen. Például Lörgenben, ahogy látták a képeken, itt egy vonatot térítettek el szélsőségesek, és ez is mutatja, hogy mik a problémák. Megpróbálunk oktatással, foglalkoztatási programokkal a, a közösségi erőszak megfékezésével segíteni a helyzet. A, a szegregáció támogató erők vezetőinek megszélozásával, az ifjúság megszélozásával, és a paramilitáris csoportokban való részvétel megnehezítésével, illetve a béke folyamat jobb megismertetésével, az attól való elidegenés megszüntetésével küzdeni ezen jelenségekkel szemben. Nagyon fontos szerepe van az alapnak ebben a küzdelemben, a nehezen elérhető közösség szempontjából. Ennek fontos nemzetközi vonulata is van ennek a munkának, és mivel sok éves tapasztalatunk van, úgy érezzük, hogy képesek vagyunk a helyi szereplőket összehozni, hidakat építeni, és továbbra is hatékonyan mm, tudunk segíteni a helyi közösségek megbékélésében a rendelkezésünkre álló erőforrásokat a lehető leghatékonyabban költjük el a szegregáció visszaszorítása érdekében. Minket támogat az angol és az ír kormány, az északír kormányzat is. A négy kísérleti pillér vagy projekt Észak-Írországban és Írországban is működik és keressük azokat a helyi aktivistákat, akik a helyi közösségek nevében megfogható bizalomépítő munkával eredményeket tudnak elérni. Hangsúlyozom, más érintetteknél, más szereplőkkel való szoros együttműködésben. További pénzekre van szükségünk persze, ahogy ez mindig lenni szokott ebben társaink is vannak, az Európai Unió a legfőbb partnerünk. Úgy érezzük, hogy bölcsen, hatékonyan költöttük el a pénzt, és megbízható partnerek vagyunk, és mint ilyenek reméljük, hogy a következő évek során elérjük azokat az eredményeket, amelyeket kitűztünk magunk elé. Köszönöm szépen, most pedig az Európai Bizottság igazgatója José Fernández úr eh, fogja kiegészíteni az információkat. Eh, a eh, nyár után még lesz vita az együttműködésről, és mélyrehatóban tudunk majd erről beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, hogy lehetőséget kapok a véleményünk ismertetésére. Az Európai Bizottság nagyon, bíz, nagyon elégedett és boldog, hogy részt vett ebben a kezdeményezésben, amelynek nagyon jó eredményei vannak eddig. Majdnem 22 éve veszünk részt az IFA-ban, és 17 éve a PEACE programban az IFI most zárul, abban bízunk, hogy 2015-re a számlákat le tudjuk zárni. Az IFI nagyon újító jellegű projekteket indított, nagyon közel működött a lakossághoz, ahogy ezt említették is. A PEACE jól működött, és akárcsak az IFI-nál nagy kihatása volt a lakóközösségek, az állampolgárok életére. Sikerült a kapcsolatokat létrehozni a két közösség között, munkahelyteremtéssel, a fiatalokba való befektetéssel, az infrastruktúra javításával, a jövőbeli fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésével. Pat Colgan említette a hidakat, nagyon fontos, hogy ugye szombaton egy új hidat adnak át, jó példa ez, Fontos az is, hogy ezeknek a programoknak a irányítói Európa más részein, sőt valószínűleg Észak-Afrikában is beszámolhatnak majd tapasztalataikról. Végül azt szeretném mondani, elnök asszony, hogy a bizottság tisztában van vele, hogy a béke folyamat még messze nem zárult le, és Észak-Írországban továbbra is időnként vannak erőszakos cselekmények. Úgy gondoljuk, hogy még mindig sok munkát kell elvégezni annak érdekében, hogy a béke, a békéltetés megerősödjön. Mindenképpen gratulálunk az eddig elvégzett munkához minden szerepvállalónak, így a béke és béketetési folyamat sikeresé válhatott elnök. Köszönöm szépen, most pedig megnyitom a hozzászólások körét. Először James Nicholson következik. Köszönöm szépen elnök azt, hogy nem számítottam rá, hogy elsőként beszélhetek. Uh, elsőként szólhat, de nagyon röviden, mert nagyon kevés időnk van. Remélem nem lesz velem túlságosan könyörtelen elnök azt, hogy néhány dolgot szeretnék mondani először is. Hadd uh, mondja köszönetet mindkét úriembernek, akik uh, uh, ismertették uh, a két program munkáját. Rúni urat nem ismertem személyesen, de Pet Kolgennel nagyon sok találkozón vettünk együtt részt, időnként nem értettünk egyet, időnként egyetértettünk, de mindenképpen meg kell hajolnom, hát fejet kell hajtanom a két kollega által az élek során végzett kiváló munka előtt időnként nagyon nehéz körülmények között végezték ezt a munkát. Nem szeretném megismételni, ami már elhangzott. Nyilván eh, mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy Észak-Írország óriási utat tett meg az IFI, illetve a eh, Peace alap eh, működésbe lépése óta. Azóta is mondom, hogy John Hume dr. Priestley és magam is ott voltunk a kezdetekkor, ahogy elhangzott észak irország továbbra is az a hely, ahol meg kell nyerni a szíveket, és az emberek fejében is a meggyőzés erejével kell élni. Láthattuk, hogy még tegnap este is volt erőszakos cselekmény. Persze ez összesen hasonlítható a korábbi helyzettel, de vannak, akik szeretnének a sötét időkbe visszajutni. De mindenkit biztosíthatok róla, hogy Észak-Írországban bármilyen hagyományúak is legyenek az emberek, a nagy többségük nem, akarnak, nem akar erőszakot, nem akarnak visszatérni a múltba. Úgyhogy egyértelműen mondanám, PISZ 1, a PISZ 2, a PISZ 3 tapasztalatára építhetünk. Persze vannak nézeteltérések, amikor kevesebb a pénz, akkor ugye rangsorolni kell a kiadásokat, ez sosem könnyű döntés. Az európai kollégák és barátok sokszor mondták nekem, hogy sokáig tart ugye a béke megteremtése, és én mindig azt mondom, hogy a szíveket, az agyakat kell megnyerni továbbra is Észak-Írországban. Rúni úrnak és Pet Kalgannak is azt mondanám, hogy a jelenlegi Peace programnak egy hosszabbítására mindenképpen szükség lesz az Európai Bizottságnál láthattuk, hogy mennyi probléma van. Diane is tanúsíthatja, és az idő nyomása is kemény, de ezek a programok mindenképpen meghozták a hasznukat. Valószínűleg felmérhetetlen, hogy mekkora haszonnal járt a béke teremtés úgy gondolom, hogy ez a folyamat még egy odarabig kell, hogy működjön. Nyilván találkozik az ember emberekkel az utcán, akik azt mondják, hogy kapott, kaptak pénzt a PISZ alapból, és köszönik, de vannak, akik nem is hallottak róla az IFI-nál Belfastban hallottam, hogy milyen remek munkát végeznek eltűnnek a problémák a foci meccseken, fantasztikus munkát végeznek, és mindenképpen fejet előttük, illetve azok előtt, akik kitalálták ezt. A múltban némi aggodalmat keltettem, amikor azt mondtam, hogy nincs kapcsolódás. Úgy gondolom, hogy politikusként fel kell vetnem a problémákat, és hadd kérdezzem most meg Pettől, hogy most tényleg annyi eredményt lehet elérni a Peace programmal, mint a múltban. Sok jó projektet alakítottak ki, és ez mindenképpen dicséretes. Elnézést, elnök asszony, hogy visszajöttem a türelmével mindig megpróbálok az elnöki kéréseknek eleget tenni, de hát gondolhatja, hogy eh, itt eh, a szívünkhez nagyon közel álló dologról van szó, és mindenképpen eh, hiszek benne, hogy folytatni kell ezt a munkát, támogatni kell ezt a munkát, mind a két közösség bizalmát élvezi, ugyanis ez a kezdeményezés is olyanok találtak egymásra a határ két oldalán, akik sosem találtak volna egymásra. Itt köszönöm szépen, és köszönöm az elnök azt hogy meghallgatott elnök. Bízom benne, hogy Diane Dutz rövidebben fog beszélni, és példát szolgáltat a következő hozzászólóknak. Um... Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a lehetőséget, hogy ma felszólhatok. Ahogy a két észak-írországi vendégünk mondta, jelentős előrelépés történt. Most ez egy jobb hely, mint amilyen 10 vagy 20 évvel ezelőtt volt. És a béke alapnak hozzáadott érték szerepe volt ebben. Nem működött tökéletesen, de hozzáadott értéket biztosított, és hozzájárult jelentősen ahhoz, hogy közeljen a két közösség, amelyeknek korábban nagy nehézségei voltak. Továbbra is fennmaradnak a problémák, vagy maradnak problémák Észak-Írországban Észak-Országban van egy olyan csapat, amely az Észak-Írországi béke programmal foglalkozik, és volt egy tömeg mészállás néhány évvel ezelőtt a Kings Mill-nél. Protestánok ütköztek, és lövöldözés is volt, és még ma is folytatja a történeti kutatócsoport ezt a munkát, fölveszi a kapcsolatos a, a csalód, családokkal, egy kis területen beszámolnak arról, hogy mi is történt ténylegesen, amikor is például betöltek egy bárba, és ártatlan embereket lelőttek. Nagyon sok nehézség marad még mindig fönn, és nagyon mélyen gyökereznek ezek a problémák. Nemrég fiatal katonák is lőttek. Stephen Kállal és Roman Kár eseteit említeném. A múlt héten a Cameron miniszterelnök Írországban járt, és azt jelezte, hogy 2006 óta, és ezt nehéz elismerni, 2006 óta a 37-ről 48-ra nőtt a falak emelésének a száma. Tehát annak ellenére, hogy béke van, nehezen tudnak együtt élni ezek a közösségek. Úgy gondolom, ha megnézzük, hogy mit csináltak, ez, mit történt a békeprogram keretei között a programok mit értek el, az nagyon pozitív. De meg kell azt is néznünk, hogy hogyan tudjuk ezeket az alapokat felhasználni, illetve a jövőnek kiterjesztését, hogyan tudjuk felhasználni, és hogyan tudunk építkezni a jövő érdekében. Szeretném felhívni a figyelmüket egy olyan belfászti területre is, amit éveken keresztül képviseltem, ez a Schenkel terület, főleg protestáns terület, 70%-a az összes gyilkosságnak egy, ezen a területen, ennek a két mérföldes körzetében történt. Úgyhogy itt ezekben a ezek között, a közösségek között nagyon erősek a konfliktusok. Még mindig problémás az alacsony képzettség, magas generációkon átnyúló munkanélküliség, és szerintem pontosan itt kell, hogy befektessen a jövőbe a Peace program. A fiatalokba kell befektetni, úgy gondolom, hogy ez az EU 2020-as stratégiának is megfelel, és könnyen védhető a fiatalok számára oktatást, képzést és foglalkoztatási lehetőségeket kell biztosítani. Azt is hozzátenném, meg kell nézni a nők szerepét Észak-Írországban. Az összes közösséget lefedi ez, és azt is bizonyította, hogy az oktatásban fontos a szerepük van, és fontos a nők visszaterelése a munkában. Ezt is meg kell, hogy vizsgáljuk. Végül a jövőbeli viták során, amikor a békeprogramról beszélünk, szeretném, hogyha látnánk a revízióját, felmérnénk azt, hogy akik hozzáfértek az alapokhoz, azok hogy tudták ezt felhasználni. Esetleg egy szakértői csoport megvizsgálhatná ezt. Hogyha 94 volt az első tűzszünet, amit bejelentettek, aztán volt a jó péntek bejelentés 99-ben, kiengedték a börtönből az elfogottakat. Mikor lesz valaki börtönviselt emberből állampolgárá. Ezek fontos aspektusok, ezeket kell megvizsgálnunk, és figyelme kell vennünk annak az értékelésében, amit a múltban tettünk, és akkor is, amikor megtervezzük a jövőbeni munkánkat. Köszönöm. Sankeli, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is úgy gondolom, hogy helyes volt, hogy Jim Nicholson beszélt először, hiszen az egyelők között gyakorlatilag ő az első, hiszen 95-ben John Hume-mal és Dr. Priestley-vel együtt kezdeményezték az IFI alapot. Én jelentés készítője voltam az Európai Parlamentnek, és egyre inkább rá kellett jönnöm, hogy milyen sok haszna van ezeknek a kezdeményezéseknek, és Fát Kolgan körbe is vezetett néhány hónappal ezelőtt észak Írországban. A Schenken-Rodi események nagyon sajnálatosak déli nacionalistaként én korábban nem is álmodhattam arról, hogy az északi határt átlépjem. Amikor oda utaztam, mégis őszintén barátilag fogadtak és láthattam, hogy a közösségek között milyen tevékenységek folynak, hogy a helyi iskolákat hogyan vonják be, és az egész mozgalom hogyan működik az IFI segítségével. Ahogy mondtam, és Jim is jól elmondta, a béke sosem vehető biztosra. Tegnap este Belfastban újra tüntetések, tiltakozások voltak, halálesettel is járt ez. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az a konklúzió, hogy szükség van a folytatásra, szükség van egy PIS 4-re, és különösen a nehezen megközelíthető helyeken, azokon a helyeken, ahol az ellenzékiek toborozhatnak, a béke ellenzői toborozhatnak, hogyha PIS 4-jel folytatjuk, akkor az erőszak helyett valami más tudunk kínálni. Karácsony előtt az USA delegáció tagjaként az Egyesült Államokban jártam, és köszönetet mondtunk az Egyesült Államoknak az IFI-hoz nyújtott támogatásukért, és ők biztosítottak bennünket, hogy folytatni fogják a finanszírozást valamilyen formában. Biztos vagyok benne, hogy minden politikai párt akarja ezt folytatni, mert Diane nagyon jól mondta a 2020-as stratégiához, nagyon jól kötődik ez, és az alapító atyák, Schumann és mások pontosan ezért hozták létre az Európai Uniót, hogy tartós béke legyen, hogy mindenkinek köszönet, és bízom benne, hogy folytathatjuk végül. Annyit akarnék még mondani, hogy ma délelőtt a kollégák nagyon pozitívan szóltak arról is, hogy a biztos asszony mennyi, milyen fontos szerepet játszott. Pat Gallagher. Először is meg szeretném köszönni, hogy lehetővé tette, hogy az EU speciális programjainak és az IFI-nak a vezetőivel találkozhattunk. Köszönöm önöknek az előadásaikat. Ez az ülés engem 2001-re emlékeztet, amikor az EFI korábbi elnöke és pedig ugyanitt voltak, és a parlamenti képviselők akkor szavazták meg számukra a finanszírozást, és 2006-ban történt már egy összefoglalása az eredményeknek. Az Európai Parlament gyakorlatilag engedélyt kért arra, hogy az IFI és az északír tartományok megengedjék ennek az alapnak a létrehozását, és emlékeim szerint senki sem tartózkodott, tehát mindenki akarta ezt. 85-86-ban ne felejtsük el ebben a megegyezésben a korábbi miniszterelnök Gal Fitzgerald játszotta a főszerepet, aki nemrég halt meg. Az ő érdeme nagy részt ez, és Dölor bizottsági elnöknek is nagy, nagyon sok minden köszönhető. Jacques Delors mondta azt, hogy Európának gyorsan, praktikusan, hatékonyan kell reagálnia. És annak idején az egyetlen létező forrás struktúra az volt, hogy egy ilyen alapot kell létrehozni, és ekkor kezdődött el gyakorlatilag a béka folyamat, a, megbékélési folyamat. Belfastban Dr. Paisley, John Nicholson és mások is jelen voltak, amikor megszületett a bébi, és az IFI és a, a Peace E, egy darabig külön pályákon mozogtak, nagyon más módszereik voltak, az IFI-nek megfogható volt a feladata, a Peace szervezetnek elvib, el, volt a cél kitűzése, de ezek konvergáltak, és e, azóta 91 ezer új munkahely teremtődött, e, és még sokkal több másodlagos munkahely. Óriási az eredmény, tehát felhívnám a kollégák figyelmét arra, hogy e két szervezetnek a párhuzamos működése, éveken át történő működése nagyon nagy eredmény. Az USA, ha finanszírozza a kormányokat és az Európai Uniót is, akkor miért kell az USA-nak folytatnia ennek a támogatását. Sok szenátusi és kongresszusi képviselővel leveleztem erről, és sikerült meggyőzni őket arról, hogy szükség van az amerikai finanszírozásra is, mert ö, ö, egyik szereplőtől sem lehetett volna elfogadni, és most sem lehet elfogadni a kihátrálást a finanszírozásból ilyen fontos célok tükrében. Feltennék egy kérdést. Ö, a régi programok folytatása, az újak létrehozása pillanatában nincs szükség esetleg új jogalkotásra? Régóta nem történt ilyesmi. Valaki nálam okosabb mondja meg, hogy a meglévő jogalkotás mennyire használható, szükséges-e annak a felülvizsgálata. Izgalmas kérdés továbbra az is, hogy más országokban a földgyűlt tapasztalatot Cipruson például, vagy a Baszkföldön, vagy más országokban hogyan lehet hasznosítani például Észak-Afrikában. Érdemes lenne ezt a tapasztalatot ö, hasznosítani, mert akkor nem kéne újra feltalálniuk a spanyol viaszt, egy bevált struktúra részben áthelyezhető lenne. Ez az Európai Bizottság feladata is. Mindkét kormány ö, annak idején pályázott, illetve hát nemrégiben pályázott annak érdekében, hogy a további finanszírozás garantált legyen, és ha ez így lesz valóban, akkor gyakrabban is találkozhatnánk, és tényleg kibővíthetők lennének ezek a programok. Brüsszelben állandó jelenléte lehetne ezeknek a programoknak, szervezeteknek. Ahogy láttuk az előadásokban, van egy nemzetközi vonulat, és ez mindenkinek érdeke. Én Donegalból származom, a másik oldalról, ugye Észak-Írország és az USA között vagyunk, ha úgy tetszik, és Észak-Írországban az Észak-Írországban történő dolgoktól Írország is szenvedett, főleg gazdaságilag, és nagyon hálás vagyok, mint ír, azért, hogy és ennek a négy megyének a nevében különösen azért a kiváló munkáért, amelyet a két szervezet végzett hosszú éveken át. Én politikusként önző vagyok, mert Nekünk ez az érdekeinket szolgálja, és én is azon vagyok, hogy folytatódjon a finanszírozás, mert kiváló munkát végzett a két szervezet, még célzottabb programok van szükség, és ezek hasznosak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és röviden, ha az előadók reagálni szeretnének, akkor most megvan a lehetőségük. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden annyit mondanék. Az a fejlődés, amit a békeprogramok keretei között el tudtunk érni, erről sokat tudnánk beszélni, de azért két példát hadd mondjak. Az egyik, hogy a helyi választott képviselőket, a helyi hatóságok erembeit, embereit Észak-Olaszországban és a határos megyékben be tudtuk vontani. 26-an vannak, 8 különböző klasztert szerveztek, itt a hatóságok együttműködnek, több éves terveket állítanak föl, olyan helyi problémákkal foglalkoznak, amelyek a két közösség közti, a közösségek közötti kapcsolatokat is érinti. És úgy ugyanez érvényes a határon átnyúló együttműködésekre is. A békeprogram nélkül ez nem történt volna meg, hatalmas előrelépés történt. Második példa, egy általános megállapítás. Sok ajtót megnyitottunk, amik sokáig zárva voltak. Sokan beszélnek egymással, akik korábban nem tudtak beszélni egymással amikor az utcákon problémák vannak, akkor mindkét közösségben, mindkét oldalon vannak olyan emberek, akik a gyakorlati utcai problémákkal foglalkoznak, segítik a rendőrséget, segítik a problémák megoldását. Erre kell építenünk, nem zártuk le a munkát, talán ez lesz a jövőbeni feladatunk. Végül felmerült, hogy egy új békeprogramban mi legyen benne. Nagyon fontos, hogy elmondjuk, hogy nincsenek előre kialakított elképzelések, hanem széles körű konzultációs folyamatot kell lefolytatni, hogy felmérjük az aggályokat. Jenny Nichols a megjegyzésére utalnék, más közösségi csoportok és egyének problémáit kell, hogy felmérjük a határok mentén a bármilyen fontos, bármilyen jövőbeni békeprogram felállítása előtt fontos lesz a tapasztalatok megosztása szélesebb körben. Végül szeretném meghívni a szakbizottságot, hogyha úgy gondolják, akkor újra látogassanak el hozzánk Észak-Írországban, mint hogy ezt korábban is megtették. És így talán maguk is megláthatják, hogy az utcán milyen a helyzet, hogy érezzék a saját bőrükön, hogy milyen problémákkal kell foglalkoznunk. Tudom, hogy néhányan megtették ezt a módban, és nagyon örülnénk, hogyha a szakbizottság újra ellátogatna, végigjárna Belfast utcain, Észak-Írországban megvizsgálna a határmegyéket, és saját szemükkel láthatnák, hogy milyen előrelépés történt, de hogy azt is, hogy milyen munkára van még szükség. Elnök, köszönöm. Denis maga is reagálna esetleg? Úgy gondolom, hogy a lényeg az, hogy egyszerűen pénzt kérünk-e, vagy valami másról van szó, én hangsúlyoznám, hogy nagyon sokat gondolkodtunk az egész kérdésen. Nagyon sok időt töltöttünk a jövőbeli szerepünkről való vitával, hogy ez releváns legyen, és az érintettekkel, a közösségekkel is átbeszéltük a dolgot és nyilván enélkül nem jöttünk volna újra el önökhöz. Mi úgy éreztük a reagálásokból, a reflexiós időszak alapján, hogy szükség van erre a munkára. Nyilván az önkormányzatok is sokat gondolkodtak rajta, ennél az oknál fogva mondom, hogy szeretném kérni a támogatásukat a munkánk folytatásához, hiszen alaposan átgondoltuk. Elnök, köszönöm szépen. A későn érkezett kollégáknak jelezném, hogy egy meghallgatást tartottunk két fontos EU program végrehajtásáról Észak-Írországban. A PEACE program a regionális politika keretében valósult meg, Pat Colgan és Dennis Rooney az IFI részéről voltak hét. Azért tartottuk ezt a meghallgatást, mert fontos döntést kell hoznunk a nyári szünet után a területi együttműködés területén. Regi szakbizottságként mi azt javasoltuk, hogy növeljük a finanszírozást, úgyhogy hasznos számunkra, hogyha láthatjuk, hogy mit értek el ezek a programok, illetve hogy szükségesnek tartják-e, hogy folytatódjanak. Ez a tájékoztatás rendkívül fontos volt. Tehát kapcsolatban maradunk, és továbbra is bízom benne, hogy a meghívásnak eleget tudunk majd tenni, a, azt kell, hogy mondjam, az elkövetkező évek során, mert az idei évre már teljesen tele van a program, de mondjuk a jövő évben fontos célállomásunk lehet, hogy ellátogassunk önökhöz. Köszönjük szépen még egyszer, hogy eljöttek. And uh, we are now moving to the next point on our agenda. Következik a szavazás a napirendnek megfelelően délelőtt még nem ellenőriztük, hogy a szavazógépek működnek-e. Um, I'm so far, I'm here. No. Um, okay, can we open? Uh, we are voting already. Okay. So the vote is open. We we are checking the machines. Megnyitom a szavazást a szavazógép ellenőrzése céljából. Még nem tudom lezárni a szavazást, mert óriási különbség van a szavazás jogosultak és a szavazók száma között. Okay, so we start with Georgios uh, uh, Stavrakis. A Stavrakakis jelentéssel kezdjük. 41 módosítót nyújtottak be hozzá a kollégák, de sikerült kompromisszumokat megfogalmazni. Elkezdjük a szavazás az első kompromisszumról. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum most jön, ki van mellette, ellene. Tartóz, még egyszer, első kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk ezt is. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a hetes kompromisszumról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk a 9-es módosítóról mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum, vagy a 16-os? Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk. A 23-as módosítóról külön szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene ellenőrizzük. A 24-esről megnyitom a szavazást a szavazógéppel. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 28-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és a záró szavazás következik a szavazógép segítségével. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 ö, szavazattal, gyakorlatilag egyhangulag négy tartózkodás mellett elfogadtuk, gratulálok. Most áttérünk az Olbricht vélemény megszavazására. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. Egyesről ismét szavazunk szavazógéppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Tizenegyes mellette, ellene, ellenőriznünk. A tizen- kell, a tizenegyesről szavazzunk tehát ismét géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk a 11-est. 12-es mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 3-as mellette. Ellene. Tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg géppel is. A hármasról ismét szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást nagy többséggel elfogadtuk a hármast. 20-as mellett te ellene tartózkodás elutasítottuk a 20-as. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os ról nem kell szavaznunk, 18-as mellette, 18-as mellette, a 16-osról nem kell szavaznunk, mert elfogadtuk a 17-es. Nem, elutasítottuk, igazuk van. A 16-osról szavaznunk kell, kollega úr, 16-os ellene, ellene elfogadtuk a 16-ost. 18-as most jön, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, most a 19 es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es módosító. Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 7-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk, 31-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 33-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, tartózkodás nem nem világos az eredmény. A 8-ast ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 8-as módosítóról. Lezárom a szavazást, nagy többséggel elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Záró szavazás következik a véleménytervezetről. Géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem szavazat nélkül, 38 támogató szavazattal, két tartózkodással elfogadtuk. Ezzel a szavazások végére értünk, és akkor elkezdődhet a meghallgatás. Mindenki itt van, aki szükségünk van, rá a bizottsági képviselők még nem jöttek meg. Használjuk ki ezt az időt arra, hogy döntést hozzunk néhány dologról. Pontosabban a koordinátorok döntéseit szeretném ismertetni, a vélemények és jelentések kiasztásáról. A szocialisták megnézik, hogy érdekli-e őket a tanácsi határozat a vám szabályokról a Kanári-szigetek kapcsolatban, ha nem, akkor az elnök viszi ezt a témát. Aztán van egy másik téma, a szocialistáké, az, a néppárté, a szomszédsági politika, az állami támogatások, általános érdekű szolgáltatások témát. Az elnök majd megnézi, hogy hogy egyáltalán a bizottságunk kompetense, és ha igen, akkor az elnök viszi a témát, mert a frakciók nem érdeklődtek iránta. A gender mainstreaming témát Elizabeth Schröter javaslata alapján úgy kezeljük, hogy az elnök levelet ír majd a regi bizottság véleményével, amelyet elküldünk. A 2013 utáni kohéziós politikáról a következő döntéseket hozták a koordinátorok, ami az általános rendeletet illeti, nem tudunk végleges döntést hozni, hiszen az elnökök értekezletének döntésére várunk. Ennek ellenére úgy döntöttünk, hogy a koraportőr posztokat egy néppárt és egy szocialista kolléga kapja meg. Ha a konferencián negatív döntés születik, akkor újra tárgyaljuk a témát. Az ERDF rendeletet a néppárt kapta meg, a kohéziós alapot a szocialisták, az európai területi együttműködést a liberálisok, az EGTC témát a néppárt, a szociális alap véleményt a szocialisták és demokraták, a több éves pénzügyi keretet a néppárt, és a közös stratégiai keretet pedig még nem tudjuk, hogy ki viszi, illetve nem tudjuk, hogy mi lesz a jogi eljárás, amelyet a bizottság kezdeményez. Az ECR frakció érdeklődne iránta, de még nem tudunk erről dönteni. Aztán beszéltünk még a saját kezdeményezésű jelentésekről is. Két ilyen van ezekről döntöttünk, az egyiket a néppárt javaslata alapján, a kohézió szerep, politika szerepe a legkülső régiókban, a 2020-as stratégia tükrében, a liberálisok pedig a közbeszerzések témáját a kohéziós politikán belül kérték, és a szocialisták pedig hamarosan elmondják, hogy mit kérnek saját kezdeményezésű jelentésként. A néppárt azt javasolta továbbá, hogy 2011-es végrehajtási jelentést írjunk a balti tengeri ö, stratégiáról, hogy milyen ö, felméréseket, tanulmányokat végeztetünk el. Hat ö, ilyen van folyamatban, még nem világos, reméljük, hogy júliusra kiderül, hogy még milyen külső ö, szakértői véleményt fogunk kérni milyen témában. A titkárság és a politikai tanácsadók dolgoznak ezen a kérdésen, majd kiderül júliusra, akkor kell ebben döntenünk. Ezzel akkor az elnök közleményének a végére értem. Megvan-e már mindenki, hogy elkezdhessük a meghallgatást a regionális politika nemzetközi dimenziójáról? A, a koordinátorok ratifikálják majd az egész eljárást. Lambert, meg akarod kérdőjelezni a saját döntésedet? Nem? Jó, akkor akkor ö, ha nincs ellenvetés, akkor levonom a következtetés, hogy a bizottság támogatja a koordinátorok döntéseit, most pedig még mindig várnunk kell az Európai Bizottsági szakemberekre. A három jelentés szakértőire. Smokova asszony, itt van, elkezdhetnénk az ő témáját? vagy az árnyék jelentéstevői legalább. So we can't, because there's no shadows are not here. Sajnos ennek a témának a felelősei sincsenek itt. Lehet, hogy később sem jönnek majd. Csak öt perc Egy képviselője a bizottságnak már, mintha megjelent volna. Uh, hogy ne vesztegessük az időt, elkezdhetjük Smolkova asszony témáját, és majd meglátjuk, hogy a serók mikor érkeznek ide, és akkor ők is elmondhatják, amit akarnak. Nem akarom, hogy 10 percet itt most fölöslegesen elvesztegessünk. Smolkova asszony vážení kolegovia, keď dovolíte... Köszönöm szépen a szót. A legfontosabb dolgokat szeretném csak elmondani. Jelenleg 22 millió munkanélküli van az Európai Unióban, és a munkahely teremtés ezért az egyik legfontosabb feladata tehát az EU Európa 2020-as stratégiának. Vannak mérhető és nem mérhető célok. A képzés és foglalkoztatás területén négy dologra kell odafigyelni. Bastos asszony jelentése nagyon hasznos volt az én témám kapcsán is, a véleményem megfogalmazásához figyelembe vettem. Én magam is tanár vagyok, voltam, és mint ilyen ö, alá szeretném húzni, hogy mennyire fontos dolog a képzés, oktatás minden szinten, az egész életen át tartó tanulás. A képzés hozzá kell igazítani a jelenlegi munkaerőpiaci követelményekhez. Az európai munkaerőpiacon nincs elég jól képesített, kvalifikált munkavállaló, tehát igenis munkaerő hiány van bizonyos területeken, ugyanakkor azt is látjuk, hogy egyre több a képzetlen potenciális munkavállaló, és mint a Regi Bizottság tagja, szeretném ráirányítani a figyelmet arra a problémára, hogy a pénzügyi eszközök hatékony felhasználása ennek a tükrében különösen fontos, hogy új képzési formákat, munkahelyeket tudjunk teremteni. Az európai alapokat ki kell használni annak érdekében, hogy az átképzések, az egy életen át tartó tanulás programjai jobban működjenek, hogy valódi munkavállalók legyenek a potenciális munkavállalókból, a kis és középméretű vállalkozásokat különösen meg kell támogatni kutatási, fejlesztési törekvéseinkben. A fejlesztési alap és az európai vidékfejlesztési alap úgy kell, hogy megfogalmazódjanak, hogy egyértelműen munkahelyteremtési célokat szolgáljanak. A munkahelyteremtés hez a pénzeket egyesíteni kell, nem csak európai költségvetésből kell és ezt csinálni, hanem a magántőkét is be kell vonni ebbe. Nagy különbségek vannak a foglalkoztatási mutatók tekintetében a 27 tagállam között, és a munkahelyteremtési intézkedéseikben is. Fontos, hogy legyen egy közös program is, hogy ha az működik, akkor annak a pozitív hatásait meg lehessen osztani. Már pedig vannak Németországban, Ausztriában kiváló tapasztalatok ezekkel a programokkal. Az új készségek fejlesztésével a fiatalok körében, amelyek eh, révén esélyeik a munkaerőpiacon jelentősen javultak. Ezt a többi tagállamnak is hasznosítani kell. Ahogy elmondtam már, kedves kollégák, véleményemet olvashatják írásosban, formában is, és előre eh, örülök megjegyzései. E eh, József Matula. Matula az néppárt első árnyék előadója. Mulțumesc, doamna președinte. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a vélemény nagyon fontos, és én is kiemelnék néhány elemet belőle. Először is meg kell találnunk az egyensúlyt, a képzés, amely ugye az előkészítést szolgálja, és az alkalmazás között, pontosabban a pénzek a szociális alap, a regionális fejlesztési alap, vidékfejlesztési alap felhasználás hatásának aspektusa között, sőt ide sorolnám Progress programot, az egy életen át tartó tanulás programját, amely nagyon sikeres és ment át itt a szavazáson. Ehhez azonban a kis és középméretű vállalkozásokra külön oda kell figyelni, mert Európában a munkahelyek, magánszférában a munkahelyek kétharmadát ők adják, és ezt az ágazatot, ezt a kört különösen támogatni kell. Örülök az új kompetenciák, új foglalkoztatást, foglalkozást, munkahelyteremtési fejezetét a 2020-as stratégiának. Ahhoz, hogy fenntartható, innovatív gazdaságunk legyen, ehhez jól képzett munkavállalókra van szükség. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy az európai népesség öregszik, és csökken, amit a migráció ellensúlyoz. Ebből következően is azt kell, hogy mondjam, hogy újfajta egyensúly megteremtésére van szükség, a jogi technikai akadályok elgördítése és a munkahely ilyen kapcsolatos nyugdíj átruházhatósági szabályok között. Köszönöm, hogy meghallgattak, ennyi volt a megjegyzésem, és a jó együttműködés is persze köszönöm. Alde Viktor Uspászkis. Az Alde részéről Viktor Uspászkis következik. Want to take floor. No, thank you. So, but... Nem kéri a szót. Akkor Ukacsijewska asszony. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Gratuluję. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Smolkova asszonynak ehhez a jelentéshez. Remek munkát végzett. Egy dologra térnék ki, ami nem szerepel a jelentésben, pedig szerintem bele kellett volna venni, ez pedig a magas munkanélküliségi ráta a fiatal, magasan képzett emberek körében. Úgy gondolom, hogy hangsúlyoznunk kell ezt a e, problémát és hangsúlyoznunk kell az esélyegyelőséget, különösen a munkaerőpiacon és a nők eh, vonatkozásában, hiszen ők különösen hátrányos helyzetben vannak. Elnök, eh, más úgy látom nem akar hozzászólni, az Európai Bizottságnak nincs hozzászólni valója, hozzátenni valója, akkor Lambert van Nisterről. Egy eh, gondolatot fűznék hozzá. Nagyon fontos, itt szerepel a verseny, az, hogy Európának versenyképessé kell válnia, és hogy milyen fontos az iskolai oktatás, ez kulcsfontosságú. Két dolgot mondanék. Legalábbis az én országomban eh, azt tapasztalom, hogy az Európai Szociális Alappal az a helyzet, hogy van egy nemzeti program. És szerintem nagyon fontos, hogy eh, decentralizált, átfogó megvalósítást biztosítsunk neki. Nagyon fontos tudni, hogy kapcsolódás van a regionális alap, a szociális alap között. Hogyha két teljesen különálló minisztérium tárca kezeli, ezt például Németországban tudom, hogy ez így van, akkor ez a dolog nem igazán működik. nem elég a pénz, amit Európa így ad. Áttörést kell elérni a regionális közösségek részére. Decentralizált közös keretek között kell ezt végezni. Második dolog Westphal asszony jelentéséhez is amikor az 50-55 felettiek ismereteiről, szaktudásáról beszélünk. Nos, nem csak a tanulás, hanem a munkatapasztalat is fontos, és a kettőnek az egyensúlyát kell biztosítani ezt a szakaszt is hozzá kell tenni ahhoz, hogy hogyan teljesít Európa. Nagyon sokan 50 éves korukban nyugdíjba mennek, attól függetlenül, hogy akarnak-e vagy nem. A magas, az új célok magasabb célok, és hangsúlyoznám, hogy az idősödő korosztály külön célkitűzést kell, hogy képezzen, minden fiatalnak dolgoznia kell. Statisztikák szerint szükségünk is lesz az elkövetkező 20 évben a kezekre, az agyakra, a szürkállományra, a demográfia és számok ezt mutatják. De az 55-ön fölüliek nagyon fontos célkitűzést képeznek majd a célcsoportot, és sok ország nak nincs is erre politikája, és ez a romboló hatású, csak a fiatalokkal foglalkoznak, a tendenciát meg kell fordítani. Néhány nagyon bölcs módosítót kaptunk Veszfára, azt mondta, hogy nem beszélt ma, de itt van, vagy lehet, hogy én fogok majd módosítót készíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Lambert. Más nem kíván hozzászólni? Isman asszony, Smolkova asszony, bocsánat, reagálna? Na, valami v krátkosti máme málo času na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Ja... Elnök asszony, nagyon kevés idő van a módosítók benyújtására. Egyenként felveszem a kapcsolatot majd a shadow és előre is köszönöm az együttműködésüket. Szerintem ez nagyon fontos, ugyanis szorít nagyon a módosítók benyújtásának határideje, úgyhogy felhívást intézek az árnyékelőadókhoz és az érdeklődő kollégákhoz, hogy gazdagítsák, bővítsék a jelentést módosítóikkal 22-én 18 óráig, ez holnap van, nagyon kevés időnk maradt a módosítókra. Nagyon szépen köszönöm Smolkova asszonynak, és ezzel szeretném lezárni ezt a témát. Most átérhetünk a meghallgatásra az Európai Bizottság részvételével. A nemzetközi, tehát a regionális politika nemzetközi Európán kívüli dimenzióira Rafael Gule úr és Charles White kollégák fognak előadást tartani, aztán ha megérkezik Peter Berkovic is, akkor lehet, hogy a kollégák kérései után őt is meghallgatjuk. Rafael Gouléé most a szó. Köszönöm szépen, hogy lehetőségünk van beszámolni önök számára. Ez Európai Unión kívüli országokkal, ha dolgozunk, akkor ez annak köszönhető, hogy az Európai Parlament részéről támogatást kapunk. 2010-2011 pilota projektek ideje, és most már előkészítő akciókat teszünk. Mit is teszünk? Először is hozzájárulunk a stratégiai EU-s harmadik országok közötti partnerségekhez, Oroszország, Kína és Brazília, és nemrég elkezdtük az keleti partnerségi kezdeményezéssel is foglalkozni nyitott dialógus szellemében 2009-ben Ukrajnával, és nemrég Moldovával és Grúziával is megkezdődött ez az együttműködés. Folyam, pontos, hogy megjegyzem itt, hogy a dialógus hivatalos megnyitása nem előfeltétele annak, hogy együtt dolgozzanak velünk. Ez csak formalizálja inkább a politikai vállalás elismerését regionális politikákban történő eszmecsere tekintetében. Eközben természetesen az EU programjaihoz, az EU céljaihoz is hozzájárulunk. Hozzájárulunk a nemzetközi tapasztalatok EU-s felhasználásához. És ez lehetőséget ad-e számunkra, a kollégák számára, a tagállami és regionális tagállamok számára is, hogy például állami befektetések, környezetvédelmi témákban a szakpolitikák kialakítása és végrehajtása során tapasztalatokat hallgassanak meg. Tehát itt nem csak mi rólunk, az Európai Bizottságról van szó európai szinten, hanem igazából mind többféle európai régiós tapasztalatot felhasználunk. Szeretném bemutatni ezt a brosúrát, ez nem új, ezt bizonyára ismerik már. Ez is jól mutatja, hogy mit próbálunk tenni. Európai régiópolitika, EU-n kívüli szándékok kérdőjel. Nem azért mutatom, mert most Oroszországban, Ukrajnában és Kínában, és ezekre a nyelvekre is lefordítottuk, most már grúzra, moldovára, moldáv nyelvre is lefordítottuk, azért, hogy a, felhívjuk a figyelmet ezekre a programokra ezekben az országokban is. Mit is teszünk? Megpróbáljuk felhasználni a támogatást az előkészítő akciók során. Ez ösztönzött ad számunkra a biztos által néhány éve beindított munkához és ennek a támogatásnak köszönhetően egy sor szolgáltatást, cselekvést tudunk biztosítani, amit másképp nem tudnánk megtenni. Nem túl látványos, de korábban nagy konferenciákat, figyelemfelkesztő eseményeket szerveztünk, most már inkább célzottabb eseményeket szervezünk, például tanulmányozó látogatás, az országok tapasztalatának a fel térképezése, illetve európai tapasztalatok megosztása. Új párbeszédet indítottunk, ahogy mondtam, Moldovával és Grúziával. Meghatároztuk a munkatervet ezekkel az országokkal, és itt néha politikai instabilitással állunk szemben, gyakran változnak a politikai és a közigazgatási struktúrák. Ez azt jelenti, hogy sokszor az országok által korábban mutatott lelkesedés csökken, de változik, tehát nem ugyanúgy változik egyes területeken. Például jövő héten Moldovába fogunk utazni, egy szemináriumot fogunk tartani, Lettországból is lesznek ott képviselők, más tagállamokból és régiókból is lesznek ott képviselők, akik elmagyarázzák a regionális politika elveit és végrehajtását az Európai Unióban. Ukrajnát is említettem nem véletlenül. A harmadik regionális fejlesztési minisztert éljük meg október óta. Rossz vicc, de reméljük, hogy nem a mi párbeszédünk beindítása miatt történt ez minden esetre nagy előrelépés, hogy létezik, létezett regionális fejlesztési minisztérium, most ezt a gazdasági minisztérium vált át ezt a feladatot. Ennek ellenére azért tudjuk a programjainkat követni. Egy OECD területi felmérés készül. Ez segíteni fogja Ukrajnát, hogy felmérjék a kormányzási rendszerük gyengeségeit és erősségeit ahogy mondtam, már 2009-ben megkezdtünk egy nagy konferenciával itt Brüsszelben, aztán Vagadugúban egy másik konferenciával még 2009. októberben a figyelmfelkeltést. Most már célzott a módon próbálunk válaszadni a partnerek által felvetett igényekre. A legsikeresebb példa eddig a brazil példa, úgy gondoljuk, hogy hozzájárultunk a második brazil regionális szakpolitika összeállításához. Egyre többen vesznek részt az eseményeken, a Nemzeti Integrációs Minisztérium részéről, vagy más minisztériumok részéről is, és állami szinten is más szereplők is részt vesznek ezeken az eseményeken. Nem csak a szám, hanem a témák is fontosak, Például általán a szakpolitikai kérdésekről már áttérünk technikai, speciális kérdésekre. Például nemrég egy szemináriumot tartottunk a brazil számbevőszék részvételével, és tényleg nagyon érdeklődtek az iránt, hogy a e, számvitel, az audit hogyan történik, a parlament hogy dolgozik e-, ebben a témában. Kellett volna már, hogy említsem, hogy lehet, hogy néhány téma nem konkrétan kapcsolódik a tevékenységek végrehajtásához. De higgyék el, hogy a partnereink mindannyian tudják, ismerik, hogy a parlamenten milyen az együttműködésünk, és mi mindig említjük azt, hogy a parlament támogatja a mi tevékenységünket. Ez egyébként tükröződik az átfogó cserékben is, amikor például tanulmányozó csoportot küldünk. Prioritásaink jelenleg idén természetesen és a következő években is hangsúlyozni kívánjuk a keleti partnerséget és általában a szomszédságpolitikát. Ukrajna, Moldova, Grúzia tartozik ebbe a kontextusba, és nagy örömünkre szolgál, hogy néhány szakbizottsági tag is részt vesz az ebben a hétben, indul, ezen a héten induló tanulmányozó csoportban ukrán résztvevőkkel, és ukrán résztvevők több Európai Uniós tagállamot fognak meglátogatni a tanulmányozó keretei között. Sikeres a párbeszédünk, Brazíliáról már röviden beszéltem, hasonló kínai helyzet is. Szeretném hangsúlyozni az új eseményeket is. Egy tanulmányozó látogatás tartunk, de előtte általános tájékoztatást tartunk azokról az elvekről, amelyek alapján a mi regionális szakpolitikánkat meg végrehajtjuk. És nagy örömünkre szolgál, hogy Fanisztari úr részt vesz ebben a legelső oktatási szekcióban, itt márciusban ebben a fázisban nehéz megítélni, hogy mik a valós hatásai és eredményei a párbeszédnek. Azért érdekes azt megígyezni, hogy a kínaiak már azon gondolkodnak, hogy a vidék fejlesztés hogyan alakítsák. Ha megvizsgálják, lehet, hogy láthatják, hogy a régió konvergenciájában és ezekben a tervekben már tükröződnek a mi szakpolitikáink. Persze nem akarom azt mondani, hogy ez a párbeszéd konkrét eredménye, de ilyenfajta együttműködés és eszmecsere minden esetre hozzájárul a fejlődésükhöz. Oroszország az egyik olyan stratégiai partner, akit még nem említettem, a partneri kapcsolat nehéz, de mi továbbra is rajta vagyunk. A témák, a legfontosabb témák számukra az egyszektoros városok kérdése, vagyis cégfüggő városoknak is hívhatjuk ezeket, tehát egy cég vagy egy nagy vállalkozó van jelen a területen és néhány érdekes európai tapasztalatot is meg tudunk velük osztani ebben a témában. Ennyit szerettem volna elmondani, és természetesen szívesen adok választ a kérdéseikre. Elnök, esetleg most Charles is számoljon be. Én csak kiegészíteném azt, amit Rafael mondott. Az Európai Parlamenttől érkezett segítség fontos. A szomszédsági politikában egy program kezd kialakulni a regionális pilot projektekből, de a párbeszéd megkezdéséhez nagyon fontos, hogy szakértőket is bevonhassunk, elhozhassunk Európába, ők a vitában részt vehessünk, és essenek. Ezért mondom, hogy az Európai Parlament segítsége nagyon fontos volt a stratégiai tevékenységek kialakításában, és most nem csak keletre tekintünk, hanem délre is és megvizsgáljuk, hogy hasonló tevékenységeket Észak-Afrikában, Tunéziában, Marokkóban is tudnánk-e alkalmazni. Őket ugyanis nagyon is érdekli a regionális felépítés kialakítása. Volt már némi kapcsolatfelvétel, és mindenki azt mondta, hogy ez nagyon hasznos lenne. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor Péter később szólna hogy megadom a szót a hozzászólóknak. Van Nisztelról úr. Köszönöm szépen. Már hagyomány, hogy a pilotprojektekről, az előkészítő akciókról beszélünk. Nem tudom, hogy az elnök asszonynál megvan-e a dokumentum, én megpróbálom így fejből mondani a mondandómat. Az a fontos, hogy vizsgáljuk meg, hogy mindennek van-e konkrét eredménye. Beszéltek a kínai látogatásról, eszmecserékről, arról, hogy hogyan eh, kell a regionális politikát inkább a szolidaritás és a kohézió alapján eh, kezelni eh, olyan országban, ahol a fejlesztés, a fejlettség szintje nagyon más. Hogyha megnézzük a tengermenti vidékeket például, elég egyértelműen látható, hogy mennyire fontos, hogy Európa hogyan áll hozzá mindehhez. A viszonylag gazdagabb országok és régiók a kohéziós politika alapján próbál ösztönzést adni, és akkor mindenki gazdagabb lesz ennek eredményeképpen. Európa pont azért tudott gazdagabbá virágzóbbá válni, mert egységes piaca van. Hát állandóan azt kérdezik tőlünk, hogy mi a titka Európa sikerének. Szerintem nagyon nagy dicséret, amit kapunk. Most már a 15. vagy 12. nem tudom hányadik több éves tervet készítjük. Minden esetre láthatjuk, hogy milyen sokoldalú fejlődés megy végbe Kínában. és októberben a régiók nyílt napján Brüsszelben, régiók és városok nyílt napján, ezt majd ismertetni fogják, ők kézzelfogható termékek alakulnak ki a mi erőfeszítéseink alapján. Ez nagyon jó, és nagyon fontos, hogy a regionális kutatási központok kialakításának tapasztalatait is megosszuk. a kínaiak azt mondták az év végén, hogy végsem végzik el ezt a munkát. Van egyfajta bezárkózás velünk szemben, ami, ami az előrehaladást illeti, láthatjuk, hogy a kínai, indiai kérdések, városok állandóan felteszik azt a kérdést, hogy hogyan lehet egy modern metropoliszt megfelelő mederben terelni, a második dolog, ami érdekel bennünket, az a finanszírozás helyzete, hiszen eh, minden évben félreteszünk egy adott összeget, és eh, ez a szakbizottság hozta tulajdonképpen a parlamentben az erre vonatkozó kezdeményezést. Az elköltött pénzek eh, esetében milyen teljesítmények, eredmények születnek. Például Ha megnézzük az ukrajnai fejleményeket, látható, hogy milyen nehézségek vannak ott Oroszországgal. A prioritásokat át kell csoportosítani, új rangsort kell felállítani, és az a kérdés, hogy ugye hogyan költötték el a pénzt. Az új prioritások meghatározása ezt jelenti, és igazából meg kell nézni a perem régiókat is, meg kell nézni, hogy őket be lehet-e vonni ugyanebbe a keretbe, hiszen van ennek egy EU-n belüli dimenziója, és egy EU-n kívüli dimenziója is. Nem muszáj, hogy ezt külön végezzük. Megvizsgálhatnánk, hogy hogyan lehetne ezt be, belefoglalni a kezdeményezésbe. Hát ennyit akartam mondani, nagyon jó lenne, megkapnám a dokumentumot. Köszönöm. Nono tesséjére következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a beszámolókért, a szakértők mai beszámolójáért. A következőt szeretném elmondani. Amikor ebben a szakbizottságban felszólalok az ultraperiférikus régiók érdekében, akkor egyre inkább azt látom, hogy már unják, újra ugyanazt mondom, újra elmondom, hogy milyen nehézségek vannak, milyen korlátai vannak ezek az ultraperiférikus területeknek. De ebben az esetben most nem csak ezeket a nehézségeket, problémákat szeretném hangsúlyozni, amelyek állandóan fönnállnak. Ma igazából egy másik témáról is szeretnék beszélni, ami a vitánk szempontjából fontos ezeknél a régióknál nem ilyen, nem csak ezek a nehézségek és korlátok állnak fel, hanem vannak lehetőségeik, és ez egy kiváló példa az ultraperiférikus régiók lehetőségeire vonatkozóan. Egy olyan földrajzi területen találhatók ezek a régiók, amelyek konkrétan kapcsolódnak a, ezekhez a különleges lehetőségeikhez. Például a francia Guinea az egyetlen európai szárazföldi terület, a Réunion sziget, Guadalupe, Martinique, a Karai térségben nagyon széles földrajzi kontextusban találhatók ezek az ultraperiférikus szigeteink. De azt se felejtsük el, hogy valójában az Európai Unió számára ezek az ultraperiférikus területek egy plusz gazdagságot jelentenek. Ne felejtkezzünk meg Madeiráról, Kanári-szigetekről, a zöldfoki köztársaságról. Ezek a, a régióknál már az európai kohéziós politika keretei között alakul az együttműködés. Számomra természetes, hogy a területi együttműködés megerősítése hasznos a régiók számára, de hasznos az Európai Unió számára is. Most, amikor beszélünk a kohéziós politika jövőjéről, kell, hogy gondoljunk ezekre a lehetőségekre, és tudnunk kell, hogy számunkra is előnyös lehet a ultraperiférikus területekkel való együttműködés. Nagyobb egyensúlyt kell találni a nemzeti határon átnyúló makrórégió közötti együttműködések és a nemzeti dimenzió között. Most átérnék a vita tényleges témájára. Egy kicsit abszurd számomra a határon átnyúló együttműködés tekintetében, hogy maximum 150 kilométerben határozták meg a lehetséges távolságot, amikor határon átnyúló együttműködésről beszélnek. Erről már volt szó Marie Terez jelentésén is. Nem értem. Ki határozta meg ezt a 150 kilométeres korlátot? Ez teljesen önkényesnek tűnik. Miért pont 150? Miért nem 250? Ez egy abszurd korlát. Egyszerűen kizár olyan ultraperiférikus területeket, amelyek ennél távolabb találhatók, és kizárják abból, ebből az együttműködési lehetőségből. Egyébként a biztos asszony is, vagy a biztos úr is ma délelőtt elmondta itt a szakbizottság előtt, hogy felül fogják vizsgálni ezt a korlátot. De én remélem, hogy nem csak felül fogják vizsgálni, hanem törölni is fogják. Szerintem ez értelmetlen. És most megragadnám az alkalmat egy kérdés feltevésére is. Ez a korlát, a korlát eltörlése az Európai Unió számára további határon átnyúló együttműködési lehetőségeket nyitna meg véleményem szerint, és esetleg az ultraperiferikus régiók számára is ösztönző lenne, hogy nyissanak. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is a perem régiók, a nagyon távoli régiók problémájára szeretnék vissza utalni. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak szerencséje, hogy a perem régióknak köszönhetően a világ minden részén jelen van, és nagyon gyakran nagy feltörekvő országok szomszédja. Három szor kevesebb időbe telik Réunionról Kínába utazni, mint Brüsszelbe. Úgyhogy van itt egy nagy szomszédság, ami egyáltalán nem került figyelembe vételre a szomszédsági politikában, és az Európai Unió nem használja ki ezt a lehetőséget. Én azt szeretném, hogy vegyük bele a dokumentumba, hogy a perem régiók aktív határát képezik Európának az egész világon. Hogyha ez a politikai elv figyelembevételre kerül, akkor már csak meg kell valósítani ezt a politikát a nagy szomszédság politikák révén, vagy más eszközzel, de egyértelmű, hogy ez nyereség, kiesés Európa számára is, meg a többi ország számára is, akik hasznosan igénybe vehetnék ezt az együttműködést. Nem használjuk ki tehát a perem régiókat a szomszédságpolitikában. Úgy gondolom, hogy ez egy hiányosság, amit be kell tölteni, orvosolni kell, és úgy gondolom, hogy pozitív döntést kell hozni ebben a kérdésben. A távoli régiók tényleg Európa aktív határai legyenek a világban, így tekintsenek rájuk. Köszönöm szépen, és most François Alfonzi következik Köszönöm, elnök asszony. A előadókhoz intézem a kérdésemet. Inkább a szomszédsági politikára vonatkozik a kérdésem. Amikor az Európán kívüli nemzetközi dimenziójáról beszélünk a régiók politikájáról, ugye fontos, hogy maguk a régiók hogy vesznek részt ebben a szakpolitikai dimenzióban. Már csak azért is, mert tudom, hogy bizonyos régiók, például Katalónia, már sokat tesznek a decentralizált szakpolitika érdekében és szeretnénk a regionális fejlesztési modelleket támogatni, akkor véleményem szerint ezt a régiók részvételével kell, hogy tegyük. Mert csak azért is, mert a szomszédsági politikák esetében makrorégiókról beszélünk egyre inkább, ez a veszőparipája a regionális politikának, egy régiók együttműködési politikájának, Európán belüli és néhány szomszédos régió esetében hogyan lehetne azt megoldani, hogy a régiók jobban jelen, jelen legyenek az őket célzó szakpolitikákban. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, úgy látom, hogy többen nem kértek szót. Kibővítettük a témát a szomszédsági politikára is, hogyha gondolják, akkor válaszoljanak és tegyék meg végső összefoglalójukat. Oh, your comments. Um... Köszönöm a megjegyzéseket. Amit megmutattam, ez egy általános kiadvány, tehát nem, nem az előző évek jelentésének gyűjteménye, de nyilván ezt az információt is eljuttatjuk majd, ugyanazt az információt, amit a Költségvetési Bizottságnak is eljutattunk, arról, hogy hogyan hajtottuk végre a programokat, tehát ezeket önök is nyilván megkapják a titkárságon keresztül. Garantálni szeretném továbbá önöknek azt is, hogy miközben igazuk van, amikor azt mondják, hogy nehéz a munkánk, és valóban azért nehéz, mert nagyon megjósolhatatlan a, a munkateher. Niszteroy úr is elmondta, hogy Kínában az OECD egy specifikus régióban a regionális innovációt elkezdte volna csinálni, csak éppen a kínaiak nem akartak ebből, nem kértek ebből és 85%-át használta fel az ősíria pénzeknek. Ez nagy kihívás, mert nincs plusz pénzünk ilyen kísérleti projektek végrehajtására. Éves tervezés alapján működünk. Köszönöm, hogy elmondták, hogy a következő magas szintű találkozón, az EU-Kína találkozón a regionális politikáról is szó lesz október 13-án lesznek a nyílt napok, amikor amelyre önöket is invitáljuk. Az alapokról szólva, izgalmas ezt elmondani, és erre rámutattunk már mi is, hogy az önök támogatása nagyon fontos számunkra, de emellett megpróbáljuk az alapokat összefogni Oroszország esetében például az a támogatási support facility egy ilyen a többiekkel összevonható alap. Brazíliával kapcsolatban ugye tudjuk, hogy ott is Brazília ebből szívesen részesedne, a párbeszédek során ez kiderült számunkra. Abban is igazuk van, hogy az autonóm régiók szerepére rá irányítják a figyelmet. Rá szeretnék mutatni, hogy célunk nekünk is az, hogy ahány régió csak lehet, bevonjunk, különösen ugye a távoli perem régiókat. Idén októberben például a grúzokkal, aztán a spanyolokkal, a lettekkel, németekkel működtünk együtt, különböző Magyarország, Lengyelország is szélpontok voltak az utazásaink során, és mindig elmondtuk, hogy kivételes a kapcsolatunk az autonóm régióval. Az autonóm régiók közül ugye Francia Gajánával különösen, hiszen itt a, a latin-amerikai határokon átnyúló együttműködés példája is követhető, mivel hangsúlyt helyezünk a párbeszédben az együttműködésre, és arra, hogy ez egy különleges partnerség, az, hogy Franciaországgal együtt Francia Gajana és, és Szurinám is részt vehette a programon. Így itt már százszázalékos az el a pénzek lekötöttsége ebben a programban, tehát lehet nemzeti szinten is valamit elérni. Éppen nemrég találkoztam nyugat-afrikai országok képviselőivel, és ezen a találkozón is rámutattunk erre a Madeira, a Kanári-szigetek helyzetére. Szenegál ból volt némi politikai érdeklődés a téma iránt, de egyébként nem nagyon mutattak aktivitást ezek az országok. Minden esetre az autonóm régiókért felelős kollégáink és a szomszédsági politikáért felelős kollégáink azon vannak, hogyha lehetséges ezeknek az akcióknak a felhasználása promóciós cél, akkor ezt meg is tegyék a, a külső régiók vonatkozásában. Franciául. Azt eh, jelezte, hogy ugyanis eszköz arra, hogy eh, párhuzamosan kialakítsunk újabb erőfeszítéseket, hiszen már megvannak bizonyos lehetőségek, konkrét kapcsolatra van lehetőség az Európai Unión belüli és kívüli régió közti kapcsolatok eh, kialakítására. Viszont nem csak a harmadik országok képviselőinek itteni tanulmányozó látogatásait kell, hogy támogassuk, hanem például a nyitott napok alatt a brazil régiós fejlesztési miniszter ellátogatott ide, és itt ki tudtunk alakítani a négy úgynevezett négy motor közti kapcsolatot, a Mercosur keretei között Dél-Amerikában. Úgyhogy valójában az elképzelés az is, hogy amennyire csak lehet, a több partnereket, szövetségeket, európai határrégiók szövetségét fogát, más szövetségeket vonjuk be, hogy együtt működjenek, és nagyobb legyen a hatásuk. Sajnos még nem, nincs, nem állunk itt, és nem tudjuk koordinálni ezt a munkát, mert nincs az elég forrásunk. Köszönöm. Köszönöm. szépen, hogyha nincs észrevétel azzal kapcsolatban, amit Rafael Gule mondott. Nem, bocsánat, Jan Olbrich, tessék. Köszönöm szépen, csak nagyon rövid észrevételem lenne. Lehet, hogy nem jól látom, de az a benyomásom, és ez nagyon jó példa az Európai Parlamenten belüli koordináció hiányára. Van nekünk egy fejlesztési szakbizottságunk, meg egy regionális fejlesztési szakbizottságunk, és úgy tűnik, hogy nem nagyon van közös témánk, illetve együttműködés a két szakbizottság között, pedig ez tipikusan olyan téma, amely mind a kettőnkre tartozik. Lehet, hogy nem külön-külön, hanem együtt kell kellene foglalkoznunk vele. És hogyha megnézzük a Fejlesztési Szakbizottság részére készített dokumentumokat, nagyon kevés regionális fejlesztési téma van közöttük, pedig az eszközöket lehetne kölcsönösen használni. Másik dolog, amit mondani szeretnék, nagyon fontosnak tűnik a világszintű fellépésben az urbánus vagy városi problémák kezelése. Van egy intergroup, amiben részt veszek, és azt tapasztalom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés globálisan az európai városfejlesztési, revitalizációs, a többi tapasztalatok iránt konkrétan jövőre tartják a városok világfórumát Nápolyban, és tudom, hogy az ENSZ Habitat nevű szervezete számít az Európai Unió részvételére, és meg is kérdezték az Urban Intergroupot, hogy megosztanánk-e a városfejlesztési tapasztalatokat ezen a kongresszuson, Európai Unió támogatásával zajlik mindez. Tudjuk, hogy milyen nehezen lehet ezt lebonyolítani régiók és városok között, minden esetre vannak tanulságos dolgok. az Európán kívüli fontossága szempontjából a regionális politikának elnök. Köszönöm, nem tudom, hogy a bizottság akar -e reagálni, nem? Jó, akkor úgy gondolom, hogy vissza kell térni arra a témára, amit ön felvetett, ugye nem csak az Európai Parlament számára fontos ez a téma, nem csak az Európai Parlamenten belül vannak átfedések a szakbizottságok között, hanem jó lenne, hogyha szinergiák alakulhatnának ki maguknak a szakpolitikáknak a szintjén is. Az AFET is részt vesz a szomszédsági politikában, ez egy nagyon fontos probléma, amit fel kell vállalni, a kihívásokra reagálni kell a parlamentben. A dokumentumok, mellékletek, szabályozások, ugye Pandora szerencét képezik a szakbizottsági hatáskörök tekintetében is, de anélkül, hogy megkérdeznénk másoknak a hat hatáskörét, meg a belső szabályokat. Úgy gondolom, hogy lehetnénk rugalmasabbak a munkánkban, és egy csomó mindenben együttműködhetnénk. Tessék, Lambert! Short comment. Especially the pilot as well. A kísérleti projekt egy különleges kiegészítő lehetőség arra, hogy az együttműködésben a nem európai partnerek a partnerekkel a kohéziós felfogásról eszmét cseréljenek, tanuljanak, Afrikában vagy Brazíliában tipikusan vannak ilyen országok. Pontosabban Brazília is ilyen ország. Ami a politikai területet illeti, tehát most nem a kísérleti mm, a projekteket, szerintem főleg arról kéne beszélni, hogy a szomszédsági politika felülvizsgálata ugye időszerű, az AFED bizottságnál van most a dosszié, és ha jól látom, a szomszédsági politika jelentős változásokon megy át éppen. Egy, egy nem kormányzati szervezetek támogatása irányába elmozduló demokratizációt segítő irányba tart, tehát ennek kapcsán talán jó lenne elbeszélgetnünk arról, hogy milyen eszközök a leghatékonyabbak ezen célok elérése érdekében, a regionális politikában, a határokon átnyúló együttműködésben, és milyen korlátai vannak a dolognak. Erre a vitára majd még sort kell keríteni, és nem csak a kísérleti projektek kapcsán. Jövőre, amikor majd az új beszámolót meghallgatjuk, jó lenne felmérni, feltárni, hogy az értékelés, a szomszédsági politika értékelése után vannak-e új ötleteink, tudjuk-e befolyásolni ezt a változást? Mert kicsit úgy ráhagyjuk a fővárosokra, hogy mit csináljanak a külügyi területen, pedig nagyon sok kihasználható lehetőség lenne európai szinten is, hatékonyan kihasználható mm, ötletek, amelyek működnek. Az Interreg, mintájára, amely megteremtette az emberek közötti kapcsolatot. Tehát Jan Olbrichtot támogatom. Vannak itt különböző fejezetek, fejlesztési politika, külpolitika, és ezek közötti kapcsolat hiányzik tényleg. Az AFET bizottságban megkérdeztem, hogy mit csináltok határokon átnyúló együttműködés témában? A szomszédsági politikát, és ezen kívül ami még ide tartozna, ah, semmit. Tehát valahogy elvesznek ezek a témák, és a városokat 2012-ben be kéne vonni. Szerintem ez egy jó megközelítés. Ezzel Péter Berkovic jelentésére, véleményére térünk át. Köszönöm szépen! Röviden bemutatnék egy tanulmányt, amit nemrég készítettünk idén, EU kohéziós politikája globális kontextusban. A régi főigazgatóság adta ki a tanulmányt, és az EPRC John Leck vezetésével készítette. A célja a tanulmánynak az volt, hogy mérje föl a kohéziós politikát más fejlesztési politikákhoz összehasonlítva, osztott kezelési lehetőségekkel. OECD országokat is fölmértek, és nemzetközi pénzügyi intézményeket is fölmértek. Praktikus tanulságokat akartunk levonni a kohéziós politika számára. Esetanulmányokon például Brazília, Kanada, Egyesült Államok és Európai Országok tapasztalatain alapult a tanulmány, valami nemzetközi szervezettek tanul, esettanulmányán, eh, IBRD és Világbank. A kívás az volt, hogy a jövőbeni kohéziós politikáról folytatva a vitát, bár sokat hallunk arról, hogy más országok, más intézmények mit tesznek, milyen ajánlásokkal, állnak elő, de részletekben menő összehasonlító tanulmány se készült. Az OECD arra alapoztunk, illetve munkakapcsolatot alakítottunk ki olyan nemzetközi szervezeteken, mint például a Világbank. Nagyon gazdag ez a tanulmány, kevés időm van most, de ajánlom, hogy olvassák el. A fő következtetéseket szeretném most bemutatni. Főleg a kohéziós politika jövőjére vonatkozóan. Lényegileg mit is tett a tanulmány? Megnézte, hogy mi történik más országokban, főleg federális rendszerekben, hogyan tudják a központi és regionális kapcsolatokat kezelni, például olyan szervezetek, mint a Világbank. Az első ajánlás a tanulmány alapján az volt, hogy meg kell erősíteni a központ, ebben az esetben a bizottság, és a periféria, vagyis ebben ez esetben a tagállamok kapcsolatát szisztematikussá kell tenni, ezt mi partnerségi kapcsolatnak nevezzük a saját terminológiánkkal. De ez arra is rávít, világít, hogy ehhez plusz forrásokra van szükség, és amikor két fél közti kapcsolatot azt akarjuk, hogy stratégiaiabb legyen, akkor a bizottságnak szüksége van forrásokra, de a régióknak is, és a tagállamoknak is szükségük van ehhez forrásokra tanulmány azt javasolja, hogy a pénzügyi eszközöket jobban kell kihasználni, tapasztalatok, mások tapasztalatai alapján, de hát itt is egy figyelemfelhívás a bizottság és a tagállamok számára is, hogy ahol rugalmasabb eszközöket használnak, ahol hiteleket használnak, és tőkebefektetéseket használnak, akkor ez plusz terhet jelenthet az egész rendszeren. Biztosítani kell, hogy tényleg hatékonyak ezek a megoldások részletesen megvizsgálja a tanulmánya a megfelelés kérdését, és rávilágít, hogy mennyire komplex ez a kérdés. Elég egyetemű, hogy nehéz bizonyíték alapján kimondani, hogy mi működik, mi nem működik, amikor az egyik kontextusból átlépünk egy másikba. És sokszor az a benyomás, hogy amit az Európai Unió kontextusában teszünk, az már önmagában is jelentősen a megfelelőséghez kapcsolódik. A implicit módon igazából más szakpolitikákban vannak feltételek, és az, abból indul ki a tanulmány, mint hogy a kohézés politikában ez nem is lenne, nem is működne. Na, a különböző megfelelőségekről mit is mond a tanulmány? Általánoságban támogat javítja a megfelelőség alkalmazását a kohéziós politikában. Többféle megfelelőséget makroszintű, teljesítésen alapuló, ex ante strukturális megfelelést és kormányzáshoz és teljesítéshez kapcsolódó megfelelőséget különböztet meg. Felhívja a figyelmet a makrofiskális megfelelésre, főleg az IFI tapasztalata alapján hangsúlyozza, hogy erősíteni kell a gazdasági kormányzást, de ugyanakkor felhívja arra is a figyelmet, hogy bizonyos körülmények között ennek negatív hatása is lehet bizonyos politikai célokra, szociális célokra például, illetve ki a felelős, ez is felmerül. A megfelelőség végrehajtásáért, mert sokszor a büntetés azokat éri, akik nem is felelősek a döntéshozatalért, ami a helyzethez vezetett. Nyitott ez a tanulmány, támogatja a közvetlenül a hatékonyság növekedését célzó megfelelőséget, és más és mi tapasztalatok alapján azt is kimondja, hogy a teljesítményen alapuló megfelelőst is lehet alkalmazni. Például a központ és a periféria, vagyis a tagállamok, vagy a régió közti kapcsolatra vonatkozik ez. Az intézményi támogatás és a közszektor esetében is megalapítja ezt. Egyértelmű következtetéseket fogalmaz tehát meg a megfelelősége kapcsolatban a tanulmány, de gyakorlatilag tükrözi jelentős mértékben az itt folyó és általánosságban az érdeket felek között folyó vitákat, és néhány további bizonyítékokat hoz. A szankciók és ösztönzők kérdésével kapcsolatban itt is vegyes a kép. Hangsúlyoznám, hogy kevesebb a szankció a kohéziós politikában, az IFI politikákhoz képest, talán azért is, mert nehezebb ezen a területen a szankciós rendszert alkalmazni hiszen itt sok sajátos döntésről van szó, ex ante, hosszú távú kapacitáson alapuló alapkiosztásról, úgyhogy emiatt ez a helyzet a kohéziós politikában. A máshol gyűjtött tapasztalat alapján három témára világít fel tanulmány. Arányosak kell, hogy legyenek a szankciók, a szerep és a kedvezményezettek tulajdonlással egy szankcióhoz vezető helyzetben, és a fokozatos megközelítés a szankciók alkalmazása esetén támogatja a tanulmány az ösztönzők alkalmazását, teljesítményen alapulva, de módszertanilag a mechanizmus lehet, hogy nehéz lesz kidolgozni, ezt is hangsúlyoznám. Most rátérve az értékelésre, Két dolgot emel ki a tanulmány. Megvan a lehetősége az értékelés kidolgozásának, de azt is hangsúlyozza, hogy ez a, ezt a szakpolitikát extenzív módon már értékelték. Tehát nem egy új rendszer kitalálásáról van szó, hanem egy hatékonyabb rendszert kellene kidolgozni. Persze vannak olyan módszertanok, mint amiket például a Világbank használ, országközpontú hatástanulmányokkal, és ezek is lehet, hogy hasznosak lennének a mi esetünkben. Végül megvizsgál egy sor modellt a tanulmány. Itt hangsúlyozni kell, hogy nagyon eltérnek ezek a modellek. A kohéziós politikában és általánosságban az EU-ban használt modellek saját rendszerük szerint működnek nehéz közvetlen összehasonlítást tenni. Olyan rendszerek esetében főleg, ahol a hittelen alapulnak a rendszerek, és nem támogatáson. De minden esetre egy sor ajánlást az ebben a témában is a tanulmány. Az egyszerűsítés igénye, a pontosabb megfogalmazás igénye természetesen tanácsadás, képzés, kockázatarányos megközelítés hangsúlyozása, arányosság és differenciálás, az ellenőrzés és az audit elvárások során, fokozatos megközelítés, a szabálytalanságok és a figyelemfelkeltés esetén. Mi is az általános üzenet mindenek alapján? Sok elképzelés támogatását megtaláljuk ebben a tanulmányban, illetve olyan témákat is, amelyek fölmerülnek a jövőbeni kohéziós politikáról folytatott vitában. Ugyanakkor hasznos a tanulmány, mert kiemeli azt, hogy nem egyszerű egy területről egy másik területre könnyen átvinni a megoldásokat. Sok rendszer, sok új elképzelés azért potenciálisan nehézségeket hordoz magában, amikkel foglalkozni kell. Végül a lényeg, bár ez nem egy közvetlen következtetése a tanulmánynak, minden esetre tartalmazza azt, hogy a kohéziós politika már most is sokat teljesít, sok mindent tovább lehet vinni, de van mire építeni. Köszönöm. Köszönöm. Van-e kérdés az előadással kapcsolatban? Azt hiszem, kicsit már mindenki elfáradt most délutánra. Köszönöm a bizottságnak a beszámolót. Minden tanulmány tudom, hogy hozzáférhető, amelyre ön utalt, de még jobb, hogyha a titkárságnak konkrétan megküldi, ha a titkárság kap valamit, azt automatikusan valamennyi képviselőnek továbbítja. Akkor azt hiszem, ezt a napi rendi pontot lezárhatjuk és hogyha a a kolléga itt van, akkor rátérhetünk a 12-es napi rendi pontra. Vikály itt van, úgyhogy hallgassuk meg Michael Teurer előadását a gazdaságpolitikai koordinációra vonatkozó európai szemeszterről. Ez az Ekon bizottság, illetékes bizottság számára írott véleményünk. Michel, tisztelt elnök köszönöm, kedves kollégák! Az európai szemeszterrel most a kohéziós politika szempontjából foglalkozunk, és a helyzet az, hogy az európai szemesztert akkor is azért vezették be, amikor a, az euróválság elkezdődött, és az államok eladósodási válsága. Az Európai Unió tehát elkezdte levonni a következtetéseket a pénzügyi válságból. Az EU pénzügyminiszterei 2010. szeptember 7-én fogalmazták meg formálisan az európai szemesztert, amelynek az a célja, hogy a tagállamok minden tavasszal Brüsszelben bemutatják hosszú távú költségvetési tervezetüket, tervezésüket, és az eljárás során egy megelőző költségvetési ellenőrzés eljárás indul, amely a stabilitás és növekedési paktum szempontjait és az EU gazdaságpolitikai szempontjait érvényesíti az ellenőrzés során, és hogyha ellentmondások vannak és makroökonomiai problémák merülnek föl a költségvetési tervezésben egy tagállamnál, akkor ezeket időben igyekeznek megakadályozni, vagy kiigazítani. A költségvetési fegyelem elve értelmében, illetve a 2020-as növekedési stratégia keretei között. Nos, nekünk az illetékes bizottsághoz most egy véleményt kell benyújtanunk arról, hogy ez az eszköz 2020-ig hogyan fogja a mi szempontjainkat szolgálni, a kohéziós politika céljait. Mert pedig a kohéziós politika szempontjából nagyon fontos a jó költségvetési tervezés, a decentralizált önkormányzati rendszerekben különösen, a bizottság és az Európai Unió prioritásainak érvényesítése érdekében olyan gazdaságpolitikára van szükség, amely makroökonomiai stabilitást generál a kohéziós politikával összhangban. Én, mint előadó, úgy gondolom, hogy itt nekünk arról kéne elgondolkoznunk elsősorban, hogy milyen szankciókat ö, ö, tartunk jónak, hogyha az államháztartási szabályokat egy tagállam nem tartja be, illetve hogy van-e és milyen szankcióknak van értelme, például a regionális alapok kohéziós pénzek kifizetésének hátráltatása hoz-e stimuláló, stabilizáló ö, hatást, eredményt, mint most ugye Görögország kapcsán látjuk, hogy ez a kérdés probléma hogy hogyan térhetne vissza Görögország a növekedési pályára és a foglalkoztatási pályára. Az európai szemeszter mindenképpen előrelépés az európai gazdasági koordináció szempontjából egy több lépcsős működő modell alapfeltétele. A regionális politikának már van saját konszolidált módszere arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet integráltan adó kedvezményekkel, adószabályokkal mobilizálni a lehetséges kohéziós szereplőket. Tehát nem csak lehetséges, hanem szükséges is a költségvetési tervezés, a jó állami támogatási rendszerek célzott alkalmazása a kohéziós politikával összhangban és az abszorpciós befogadási képesség arány növelése érdekében is. Minden esetre a strukturális alapok mindenképpen fontos szerepet játszhatnak a kutatási, fejlesztési, innovációs projektek végrehajtásában nemzeti szinten, és éppen ezért kiemelt téma az, hogy a a 2020-as stratégia nemzeti lebontásai, a nemzeti végrehajtási tervek túl rövid távúnak tűnnek, ahelyett, hogy hosszú távú adópolitikai, ökológiai, szociális fenntarthatósági szempontokat érvényesítenének. Az EU a legtöbb területen még nem képes közös célokat megfogalmazni, az EU 2020-as e stratégiának megfelelő célokat, ez a tanácson múlik nagy részt. A strukturális politika hozzájárulását azonban meg kéne teremteni, hogy a regionális potenciál nőjön, és minden projekt résztvevő használt szolgálja, a jobb költségvetési tervezés, a láthatóbb tervezés helyi szintről jobban látható tervezés, annak érdekében, hogy ezeket a stratégiákat végre lehessen hajtani. A tagállamok, a nemzeti parlamentek, a szociális partnerek, a regionális és helyi szervek, valamint a vállalkozások és a civil társadalom szoros együttműködésére van szükség a nemzeti reformprogramok végrehajtásához, ezáltal lehet megteremteni a kötődést és a rendszeres kapcsolattartást, konzultációt. Felolvastam a vélemény tervezett szövegét, nagyon örülnék, ha a kollégák most módosítanák a szóban, írásban, és kihasználnánk ezt a jó pillanatot, hogy közös álláspontot alakítsunk ki, mert a strukturális kohéziós politikának a jelentőségét sajnos a kormányok alulbecsülik a makroökonomiai stabilizálás szempontjából, már pedig hasznukra válhatna, hogyha élnének ezekkel az eszközökkel újszerű módon. Thank you, Mikael, and Köszönöm szépen, Kratz Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy bemutatta a véleményét. És nagyra tartom, hogy kiemelte az európai szemeszter fontosságát. Ez egy új paramér, paraméter, ez egy kiegészítése a gazdasági kormányzás témájának. Továbbá eszköz ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az egyensúlyt, hogy az jelenlegi instabilitási helyzetet javítsuk, és egyensúlyi helyzeteket tudjunk kialakítani, valamint javíthatja a nemzeti, állami és európai szintek közötti együttműködést. A véleményünkkel Igazából regionális dimenziót szeretnénk hangsúlyozni. Szerintem két fontos témát kell, hogy említsünk. Egyrészt az európai szemeszter, illetve azok a költségvetések, amelyeket a nemzeti parlamentekhez ehhez benyújtanak, egyetemben tartalmazniuk kell a kohéziós célokat. A két héttel ezelőtt a, bizottság, két héttel ezelőtt a bizottság ajánlásokat adott ki országspecifikus módon, és ebben az szerepel, hogy olyan tevékenységekre és célokra kell koncentrálni, amelyek fokozzák a kohéziót. Ez másrészt azt is jelenti, hogy a helyi és regionális hatóságoknak intézményesített párbeszédet kell folytatniuk a nemzeti parlamentekkel azért, hogy ezek a tagállamoktól a bizottsághoz benyújtandó javaslatok vegyék figyelembe a helyi és regionális hatóságok problémáit, aggájait. Bizonyos államokban ez egy nagyon fontos kérdés. Hiszen vannak olyan államok, amik nem veszik teljes mértékben figyelembe a regionális hatóságok véleményét. Persze ez nem igaz minden tagállamra, de hangsúlyoznám, hogy a régióknak is részt kell venniük, szerepelniük kell a költségvetés struktúrájában. Azt is tudnunk kell, hogy sok költségvetési instabil helyzet igazából válság, szürke zónák okozzák ezeket a válságokat, mint a hazámban is. A szürke zóna lehet például a helyi közigazgatás. Görögországot említette az előadó Görögországban A rosszul kezelt pénzügyi kérdések a helyi közigazgatás kezei között valósulnak meg ez a rossz kezelés, úgyhogy ezért is fontos, hogy a helyi és a regionális hatóságok szerepét hangsúlyozzuk. A fejlesztési programok szempontjából nagyon fontosak, de fontosak a pénzügyi fegyelem szempontjából is. Ez rendkívüli prioritás jelenleg az Európai Unió számára volt egy ajám, de most az előadó tisztázta ezt a kérdést, hiszen beszélt olyan célokról, amelyek a 2020-as stratégiához tartoznak. Még egy dolgot szeretnék említeni. Fel kell hívnunk a figyelmet arra a szerepre, ami a regionális szakbizottságnak a szerepe, hiszen fontos szerepünk van a helyi és regionális fejlesztési témákban, és ezért részt kell, hogy vegyen a szakbizottságunk a teljes folyamatban az előkészítési időszakban is, költségvetés előkészítésében, de részt kell, hogy vegyünk a régiók és a tagállamok közötti kapcsolattartás erősítésében. Elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani. Lehet, hogy majd módosító indítványokat fogok benyújtani írásban azért, hogy a néppárt véleményét hangsúlyozhassam. Köszönöm Péter Simon. Szinte tökéletes volt az idézítés. I'm so sorry, I was in time, but... Sajnálom, pontos voltam, de önök korábban kezdték. Elnézést, később szólok hozzá. Köszönöm szépen Tarrer úrnak a véleménytervezetet. Két dolgot szerettem volna felvetni még, ami által talán a bizottsági vélemény pontosabb lehet. Az egyik a kettes pontra vonatkozó gondolat. Itt azt szeretném megkérdezni, hogy nem lehetne a véleménytervezetbe beleírni azt, hogy az operatív programok a bizottsági ajánlások tükrében célzottabban kéne, hogy megvalósuljanak. Tehát nem lehetne itt a strukturális alapokat a bizottsági ajánlások végrehajtási eszközeként kezelni, az európai szemeszter kapcsán nem lehet a struktúrás alapokat megnevezni. Második kérdésem, gondolatom, ami spontán eszembe jutott, de talán érdemes lenne róla vitázni, hogy tudnánk-e pontosabban fogalmazni a hatos pont kapcsán, ahol fel szólítja a nemzeti parlamenteket, a szociális partnereket, illetve felszólít arra, hogy ezeket vonják be. De szerintem fontos az, hogy itt az Európai Parlament saját követelésekkel álljon elő, ne, ha gond, belegondolunk a saját bizottságunk kompetenciáiba, és abba, hogy a mi politikáink hogyan hatnak a gazdasági stabilitásra, már pedig hatnak, akkor ne csak a tagállamok mondhassák meg, hogy mi történjen, hanem az Európai Parlamentnek kiemelt szerepet kéne adni. Tehát nem csak be kéne vonni a parlamentet, hanem az Európai Parlament valamennyi bizottságot expliciten meg kéne említeni, amelyek kompetensek ebben az ügyben. Mikael Tremopoulos. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is szeretnék köszöntet mondani Tolper kollégának a véleménytervezetért. A szakbizottságunk ajánlásai az illetékes bizottságnak, vagyis az ECON bizottság számára az összeállított javaslatokat teljesen egyet tudok érteni. A négyes bekezdésben arról van szó, hogy erősíteni kell az összes régiós szervnek a kapacitását, és a hatos bekezdés is, ahol a tagállamok és a szociális partnerek, a civil társadalom, helyi hatóságok és regionális hatóságok jelenlegi együttműködését elégtelennek tartja az előadó. Egyetértek az előttem szólóval is, jobban kell hangsúlyozni ezt a, az aspektust, hiszen lényeges ez az együttműködés, és nem csak a nemzeti reformprogramok kidolgozása szempontjából. Emlékeztetnék, és arra is hangsúlyoznám is, hogy van néhány olyan apróság, amit nem kellene elfelejtenünk. A bizottsági közleményben, amikor más intézményeket említ, például a Régió Bizottsága, EGSB és Európai Parlament, a második bekezdésben azt állítja meg tehát a bizottság, hogy melyek a saját ajánlásai, és arról beszél, hogy további erőfeszítésekre van szükség a foglalkoztatási, kutatási, fejlesztési, energiahatékonysági, felsőoktatási és szegénység elleni harc kapcsolatos célokért. Ugyanebben a közleményben, ugyanebben a dokumentumban a bizottság azt mondja, hogy a tagállamoknak meg kell találniuk a lehetőséget arra, hogy a jelenlegi változások szociális következményeit ellensúlyozni tudják. Ugyanebben a közleményben, illetve a sajtótájékoztatásban amelyben az ország specifikus ajánlásokat bemutatják, a munkaerőpiacról szól a bizottság, és arról, hogy javítani kell, fokozni kell a foglalkoztatást. A strukturális munkanélküliség, és főleg a fiatalok munkanélkülisége elleni harcot említi a bizottság. Az éves kutatásokra vonatkozó tanulmány idén évelején jelent meg, és a tanulmány követően egyértelmű, hogy külön, bizonyos szektorokban különleges erőfeszítésekre van szükség. Köszönöm. I understand. Lambert von Nisztáról szeretné. Köszönöm szépen. Opini, Ja, we hebben via een, een resolutie in het parlement ja gezegd tegen a parlamentben egy állásfoglalással kapcsolatban megerősítettük a kormányzással kapcsolatos véleményünket. Majd most meglátjuk, hogy mik lesznek az eredményei a megkezdett folyamatnak. Alapvetően egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy azon a meg kell kezdeni az együttműködést a régiók bizottságával is. Egy UE 2020-as kontroll lehetőségeket kell kialakítani, hiszen itt van egyik oldalon a gazdasági politika koordinációjával foglalkozó európai szemeszter, de hát van egy második fázis is. De ha ez igaz, és itt olvasom a régiók bizottságának a sajtótájékoztatójából, hogy először nem volt könnyű ezt az értékelést elvégezni megpróbáltuk megérteni, hogy a tagállami programok hogyan alakulnak, milyen a teljesítés. És itt az szerepel a közleményben, hogy ennek a mérlege nem túlságosan pozitív, hogyha figyelembe veszük ezeknek a szerveknek a részvételét. Mi magunk is, mint szakbizottságként el kell, hogy ismerjük, hogy nem igazán álltunk a helyzet magaslatán az elvárások tekintetében. Ha azt látjuk, hogy 80%-ban nem történt semmi, hát akkor nem tettünk eleget a célok érdekében. Sokkal jobb, hogyha ezt kimondjuk, mint hogyha eljárási megjegyzésekkel élünk. Nem. Fordítva, azonnal mondjuk ki, hogy most másképp kell, hogy dolgozzunk. Az ECON, az illetékes szakbizottság. Mondjuk meg egyértelműen. Mint ahogy ez el is hangzott a kolléga részéről. Ha úgy gondoljuk, hogy a elégtelen ez a munka, akkor mondjuk ki, legközelebb másképp kell dolgoznunk, be kell vonnunk a régiók bizottságát is, jobban kell, hogy tudjuk, hogy mi a mi szerepünk itt a parlament részéről. Ez a szerep abszolút marginális. Ismerjük ezt el, de ha a régiók bizottságának van felelőssége ebben a témában, akkor mondjuk be őket is. Mindez, ami a regionális és helyi szinten történik, az a programok háromnegyedét képviseli. Ami eddig történt elégtelen. Vannak olyan országok, ahol nagyon pozitívak az adatok. Jók az eredmények, bizonyos régiókban jól működik mindez. A bizottság azt mondja, hogy ezt meg ezt meg ezt sikerült teljesíteni, más tagállamoknak talán föl kellene ismerniük, hogy meg kell próbáljuk az összes szereplőt figyelembe venniük és bevonniuk. Előadó. Nem tudom, hogy el fogja elfogadni az én módosító indítványaimat. Minden esetre össze fogom állítani, be fogom ezeket nyújtani. Köszönöm. Thank you. I, I... Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más nem kíván észrevételt tenni. Én ritkán szólok hozzá, hiszen az a szerepem, hogy az önök kontribúcióját elősegítsem, de azt hiszem, hogy jó alkalom kínálkozik arra, hogy egy tényt megemlítsek, regi szakbizottságként figyelemmel kell lennünk arra is, hogy a legtöbb nagy európai projekt, amely ugye néhány évvel ezelőtt indult belső piacon, de most már ugye a gazdasági koordináció zajlik. Mindezek a nagy projektek területi szempontból vakok, illetve a sokszintű irányítás szempontjából is érzéketlenek. Rá kell mutatnunk egyrészt arra, hogy a szakpolitika milyen hozzáadott értéket jelenthet, ugyanakkor arra is, hogy a helyi szintek milyen fontos hozzájárulást tehetnek az európai növekedéshez, prosperitáshoz. Arra is rá kell ugyanakkor mutatnunk, hogy a sokszintű döntéshozatal, irányítás az Európai Unióban igen fontos. Úgy gondolom, hogy a jó és a rossz oldalt is említeni kell. A jó a kontribúció, a rossz az pedig a költségvetési szigor, amit Rodi Kratza is említett. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania, és az összes folyamatban figyelembe kell ezt venni. Természetesen a megoldások, a rendszerek, amelyeket kialakítottak, tagországonként különböznek, és nagyon fontos ezt a fajta sokszínűséget is lehetővé tenni, ugyanakkor el kell kezdenünk aktívabban részt venni a véleménynyilvánításban minden jelentős makroökonomiai kérdésben, illetve a szakpolitikákat ebből a szempontból is kell vizsgálnunk a mi saját területünkön, úgyhogy nagyon köszönöm Mikhail Tyrernek, hogy ezt a véleményt elkészítette. Minden alkalommal érzékenyen oda kell figyelnünk a fontos döntésekre akkor még bejelenteném, hogy a módosítók benyújtására nem sok idő van hátra, holnap 22-én 18 óráig kell őket benyújtani. Persze, Mikael, elnézést elfelejtettem neked visszaadni a szót. Mikael Tyler, tessék. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák. Meg szeretném köszönni minden Shadow-nak a hozzájárulásait, és nyitott vagyok arra, hogy ha az egyes megfogalmazásaimat pontosítani, erősíteni akarják, akkor ezt tegyék meg tehát várom a módosításokat, a javaslatokat. Én kitértem ugyan a többszintű multilevel integráció fontosságára, de ezt, ha valaki szeretné pontosabban megfogalmazni, vagy jobban megfogalmazni, akkor én arra nyitott vagyok. Lehet itt erősebb megfogalmazást is alkalmazni, várom az együttműködésüket. És remélem jó lesz az együttműködésünk a jövőben is. Köszönöm szépen. Ha a 13-as ponthoz nem kíván senki sem hozzászólni, akkor csak azt kell, hogy elmondjam, hogy július 11-12-én lesz a nyári szünet előtti utolsó bizottsági ülésünk. Ezzel elnapolom az ülést, verekeztem az ülést, és köszönöm mindenkinek a kitartást.